Dear colleagues, please be seated. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogyha mindenki leül, akkor elkezdhetjük a munkát. Köszönöm. Kollégák, elfogadjuk a napirendet. Hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei következnek. Egyetlen egy közlendőm van, Az Európai Főügyész kinevezésével kapcsolatos napirendi pontunk alatt a rövidített listán lévő jelöltek meghallgatása következik. Az Európai Parlament és a Tanács ki kell, hogy nevezzenek egy európai főügyészt, 7 éves időszakra szól a mandátum. Ugyanabban a jogszabályban, amelyben ez a kötelezettség szerepel, szerepelnek azok a szabályok, amelyek alapján létrejött a szűkített lista. Három jelöltet fogunk ma meghallgatni. Kérem a kollégákat, hogy akik a teremben most érkeznek meg, azok a csendben foglaljanak helyet. A LIBE szakbizottság három kérdést állított össze a szűkített listán szereplőknek, Írásban megküldte nekik, erre megkaptuk az írásos válaszokat, és ezeket az összes nyelvre lefordítottuk. Üdvözölni szeretném Gressle asszonyt, a KONT szakbizottság elnökét, valamint az összes jelenlévő KONT szakbizottság beli tagokat. Ahogyan a kollégák is tudják, a KONT szakbizottság részt vesz ezen a meghallgatáson, a kérdések és válaszok körében is. Tejáni úr emellett levelet írt a meghallgatás tárgyában február 21-én, ezt is megkapták a tagok. A KONT elnökének adok most szót, Greszle asszonynak két-három percre. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önöknek a közös meghallgatás megszervezését. Az Európai Ügyészség hatáskörébe egyedül az Európai Uniós pénzügyi érdekek tartoznak, és nekünk pénzügyi ellenőröknek ez egy fantasztikus nap, mert 20 évnyi munkát követően most már végre elérkeztünk oda, hogy kiválaszthatjuk az illető személyeket. Végre kinevezhetjük a főügyészt, illetve dönthetünk a személyéről. Bárki is legyen az, már most sok sikert kívánunk az európai ügyésznek, mert mindenképpen nagyon nagy szükség van rá, és remélem, hogy konstruktívan anyamon tudjuk majd követni ennek a nagyon fontos intézménynek és posztnak a munkáját a jövőben is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Greszla asszonynak. Folytatjuk az eljárást. Kisorsolom az első jelölt nevét, akit meghallgatunk nagyon izgalmas pillanat ez, belenyúlok most ebbe a borítékba, és kihúzom az első jelölt nevét. There are three names of three... Három név van ebben a borítékban, a három jelölt neve. Okay, Köszönöm McAvey asszonynak, ez nagyon hasznos hozzászólás volt. Kihúztam az első jelölt nevét, Andreas Ritter az. Elmagyaráznám röviden, kedves kollégek, hogy miről lesz szó. A kollégek, a jelöltek a pódium végén foglalnak helyet. Általában itt elő szokott lenni egy szék, most itt a pódiumon vehet, foglalhatnak helyet, minden jelöltnek ugyanannyi ideje lesz elmondani a mondandóját, és tájékoztattuk őket előre, hogy szigorúan betartjuk velük az időt. Ritter urat kérjük akkor, hogy fáradjon ide a pódiumra. Néhány percet adunk neki, hogy megérkezzen. Okay, so colleagues, um, following the, the... Miután kihúztam az első nevet, kedves kollégák, ABC sorrendben haladunk, Ritter úr, Bonárc, jelölt, és utána Kövesi asszony. Ebben a sorrendben járunk el. És néhány percen belül kezdjük az első jelölt meghallgatását. There's nothing else for me to do. És a magam részéről nincs további teendőm. Az első jelölt úton van, úgyhogy addig is, kedves kollégák, tájékoztatom Önöket a meghallgatás folyamatáról. Az el, a jelölt 7 perces beszédet tart, utána kérdéseket lehet feltenni, majd következnek a vála- válaszok. 14 kérdést tesznek fel a libetagok, 7 kérdést a konttagok. Minden kérdés válaszkör három perces lesz, egy percben lehet feltenni a kérdést, két perc lesz a válaszra. Greszle asszony és én nagyon szigorúak leszünk, nagyon szigorúan betartatjuk majd a hozzászólási időt, úgyhogy a felszólalóktól elveszük a mikrofont, hogyha túllépnek a felszólalási idejükön. Máskülönben ugye nem lesz lehetőség megválaszolni a kérdéseket. Sógor úr, ügyrendi hozzászólás? Csak felszólalási időt kért? Rendben. Uh, so interpretation is provided. A tolmácsolás rendelkezésre mindenki saját nyelv, anyanyelvén ha- hallgathatja a, az ülést, és mivel tolmácsolás zajlik az ülés alatt, arra kérném a kollégákat, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. Ennyit szeretem volna elmondani. A jelöltek a protokollteremből érkeznek, egy-két percet kell várnunk, hogy megérkezzen az első jelölt. Okay, colleagues, um... Kedves kollégák! Az első jelölt már megérkezett a terembe. Ritter úr az első jelöltünk. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Kérem, mindenki üljön le. Az első jelöltünk már készül a prezentációra, úgyhogy az álló kollégákat kérem, hogy üljenek le. 7 perce van Ritter úrnak a prezentációra. Kérem, a stopper órát figyelje Ritter úr, ugyanis amint lejár a 7 perc, köteles befejezni, utána egy perces kérdés, sessionünk következik, majd két perces válaszadás, mindenki ugyanennyit kap, a többi jelölt is pontosan ugyanennyi időt kap. Hogyha mindenki készen áll, akkor a 7 perces prezentációra most keríthettünk sort. Köszönöm szépen, Ritter úr! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Elnök úr, Elnök asszony, tisztelt képviselők, noha talán egyértelműnek tűnik, a legfontosabb kérdés a következő. Miért van szükség európai ügyészségre? Vagy máshogy teszem föl a kérdést. Mi történik velünk az ügyészség nélkül, és hová tartunk? az Európai Uniós költségvetés kárára történt korrupció és csalás nagymértékben károsítja az egész Európai Uniót, azonban önök is tudják, hogy ennek van egy szélesebb dimenziója is. Ugyanis a csalás és a korrupció az Európai Unió szavahihetőségét is aláássa, az adófizetők szemében. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét biztosítani, garantálni tudjuk. Három alapvető indokot azonosíthatunk be a tekintetben, hogy a PIF bűncselekmények területén a bűncselekmények nyomozása és felgöngyölítése nem elég hatékony. Arra vezethető vissza ez mind, mind a háromok, hogy tagállami megközelítésben gondolkodtunk. Először is a bűnügyi szakpolitika felaprózódott az úgynevezett PIF bűncselekmények tekintetében. A nemzeti megközelítés egy Európai Uniós szintű problémára nem adhatott megfelelő válasz. Ezért egyértelmű előrelépés jelent az, hogy az EPO összeáll, feláll, és a saját szakpolitikáját rögzítheti. Ez azt jelenti, hogy van egy Európai Uniós megközelítésünk, egy Európai Uniós perspektívánk, és ez természetesen csak egy teljes mértékben független szerv tudja megvalósítani. A második dolog, az Európai Uniós igazságügyi rendszerek nem mindig rendelkeztek elengedő motivációkkal, a tagállamokon átnyúló, határokon átnyúló bűncselekmények felgönnyítése ter- területén mindig tagállamon belüli ügyekre koncentráltak. Ezért fontos, hogy legyen egy szupranacionális szerv, átfogó képe. Egy olyan szervre van szükségünk, amely átfogó nyomozati folyamatokra képes. A harmadik indok, egy gyakorlati indok, a, nagyon fontos, hogy tagállami szinten sem rendelkeznek megfelelő forrásokkal a hatóságok a bűnöldözés területén. Azt látjuk a tapasztalatokból, hogy nagyon korlátosak a források minden esetben a komplex bűncselekmények felderítésében, és a legfontosabb elem abban áll, hogy hatékonyan használjuk ki a rendelkezésre álló forrásokat, a megfelelő kapacitásokat kihasználjuk, szinergiákat hozzunk létre, és jó együttműködés jöjjön létre valamennyi érintett féllel. Az Európai Uniós szinten természetesen az Olafról, az Eurojustról és az Europolról beszélünk. Ezekkel az Európai Uniós szervekkel történő szinergiák nagymértékben elősegítik a hatékonyságot. Természetesen az olaf való kapcsolat alapvető fontosságú, önök is tudják, hogy kiegészítő szerepe van ezen szervnek, ugyanazon érmének a második oldalát jelenti, de ez nem azt jelenti, hogy az Eurojust és az Europolnak kisebb szerepe lenne a mandátumuk keretén belül az EPO feladatainak támogató megvalósításában. Hatékonyan kell kihasználni a rendelkezésre álló forrásokat, és ehhez alapvető fontosságú véleményem szerint az, hogy az EPO ezen Európai Uniós szervekkel súródásmentesen és hézagmentesen valósuljon meg. Annak ellenére, hogy szupranacionális jellemzőkről beszélünk, az Európai Ügyösség a részvevő tagállamokkal szoros együttműködésben működik, különösen a tekintetben, hogy milyen információkat kell a tagállami hatóságokkal cserélni. Nagyon fontos, hogy az információ csere és az információ áramlás gyors legyen és hatékony. Ez alapvető fontosságú az EPO működése szempontjából. A nem részvevő tagállamok tekintetében optimista vagyok, Bízom benne, hogy esetről esetre haladva a megfelelő együttműködés megvalósul majd, hiszen a rendelet is lehetővé teszi ezen tagállamokkal az együttműködésünket. Azonban véleményem szerint a régi jogi eszközök hagyományosan már a jogbiztonságot és a jogtisztaságot is garantálják ezekkel a tagállamokkal egy komplex döntéshozatali rendszerről beszélünk az EPO berkein belül, ez senki nem mondja kétségbe, tehát a belső működés szempontjából ez tény, és ezért létrehoztunk, létrehozott az EPO egy kollégiumot, hogy a lehető leggyorsabban ö, meghozhassuk a döntéseket. Nagyon fontos a világos, a határozott és a gyakorlati alapon álló döntéshozatali mechanizmus. Az EPO-ban én a hatékony munka motorját és garanciáját látom. Ami a jogi eseteket illeti, nagyon fontos a reciprocitás és a valós idős tájékoztatás az Európai Ügyészség és az állandó kamara között, hogy ilyen formában garantálhassuk a megfelelő döntések meghozatalát. Ez Különösen akkor lesz fontos, amikor számos delegált európai ügyész fog együttműködni határokon átnyúló esetek felgöngyörítésében. Ezt előre bocsátva, az EPO létrehozása azt gondolom, hogy óriási lépés jelent a helyes irányba. Ezen túlmenően az EPO alapvető, de nem egyetlen eleme egy annak az új jogi térségnek, amit létre kívánunk hozni a csalás elleni harcban. Az európai adófizetőknek tett ígéretünket be kell tartani, az egész annak függvénye, hogy a teljesen új konvergens keretben hogy tud működni az EPO. Végül, de nem utolsó sorban, véleményem szerint az Európai ügyesség Ügyészség elszámoltathatóság az Európai Parlamentben nem a függetlenségét ássa alá, hanem ellenkezőleg ez a függetlenség garanciája. Végül pedig szeretném elmondani az, az európai ügyész álláspontját, hogy mit jelent a hatékony munka. Véleményem szerint mi mindig a jog őrzője vagyunk és leszünk, és ez a jogállamiság iránti elköteleződésünkből fakad. A hatékony európai ügyészi munka szorosan összefügg azokkal a proceduális garanciákkal és egyéni jogokkal, amelyeket mind az Európai Uniós szerződések, mind pedig a nemzeti jogszabályok szentesítenek. Köszönöm szépen. Ön volt az első jelölt. Nem akartam megszakítani a beszédét, de óriási mozgás volt a teremben, több, mint kívánatos, és ezt sajnálatosnak tartom. Kedves kollégák, kérem, ne mozgolódjanak ennyit. Ez olyan, mint egy állásinterjú, ne nehezítsük a jelöltek helyzetét, nem akartam megszakítani a szavaid, de ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Térjünk el rögtön a kérdésekre. Metzola asszonynal kezdünk az Európai Néppártól. Egy percben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt, Ritter úr. Kérem, adjon részleteket a magas profilú esetek felgöngyölése területén, milyen tapasztalatai vannak, a média figyelme központjába kerülő esetekre is gondolok, hiszen az Európai Ügyészség egyik jövőbeli feladata ezeknek a nagy horderejű eseteknek a felgöngyölése lesz. Nagyon sok esetet láttunk az Európai Unióban, ahol a tagállami bűnöldöző hatóságok hova tovább elutasították a nyomozásnak az elindítását is több esetben. Hogyan fog reagálni ezekre az esetekre Végül pedig néhány metodológiai példával is éljen, a, bűnüldözői, a bűnügyi szervezetek hogyan végeznek, mi a modus operandi az Európai Uniós szintű csalások területén, és hogyan gondolja ezeket felgöngyölíteni. Két percet kap a válaszadásra. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, amit említett. Mint említettem, az ügyész szerepe szigorúan a jogszabályok alapelvei mentén történik. Tehát, hogyha egy esetleges vagy valós bűncselekmény gyanúja felmerül, akkor az ügyésznek cselekednie kell. Az, hogy ebben milyen támogatást kap az ügyész, ez az adott érintett szervektől függ. Az, hogy az ügyészség függetlenül jár el, és az Európai ügyészség európai szervként működik, ez az, ami alapján azt gondolom lehetővé válik az is, hogy a közvélemény számára is világossá tesszük azt, hogy ezeket a bűncselekményeket ki kell vizsgálni. amíg megtörténik a vádemelés, adott esetben egy tagállam ellenállása dacára, az rögös út lehet, de az önök, az Európai Parlament támogatására is számítok, az önök jelenlétére is, de az a tény, hogy ez egy független hatóság nagyon sokat jelent, nagyon sokat nyom alatt van a tekintetben, hogy milyen hatalmunk, milyen mozgásterünk van, a jogszabályok betartásában, illetve a jogszabályok érvényesítésében. Nálunk a mi ügyészségünkben nagyon sok esettel találkoztunk, amelynek felgöngyörítése során a közvélemény rengeteget bírált minket, miszerint inkább az európai szinten tevékenykedtünk, és nem nemzeti szinten, és túlságosan erős volt a kontrollunk de erre csak azt tudom mondani, hogy a jó ügyész úgy dolgozik, hogy tisztában van az eset horderejével. Elnök, be kell tartani a, az időkeretet, most túllépte, szerettem volna jelezni, ezt most pedig egy SND kérdés következik. Szipor asszony. Köszönöm szépen. Elmagyarázná azt, hogy ön hogyan felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek az EPPO főügyészénél eh, szükségesek, ezek a rendelet 11. cikkében eh, vannak benne, vagyis az, hogy eh, ön teljesen független, megvannak a, a megfelelő szakmai képzései, illetve szakmai háttere, és esetleg elmondaná azt is, hogy mióta felel meg ön ezeknek a követelményeknek? Köszönöm szépen. Válasz? Köszönöm szépen. Egy kicsit talán nehéz a német rendszerből szemlélve megérteni a válaszomat. Úgy gondolom, hogy a függetlenség kritériuma onnantól kezdve teljesül, hogy elkezdjük a működést, ugyanis gyakorlatilag az a kritérium, hogy az ügyész független és csak és a jogszabályok mentén végzi munkáját, eleve le van fektetve a megfelelő jogszabályokban. Ennek megfelelően talán nincs is szükség egyfajta utólagos ellenőrzésére a függetlenségnek. Ennyit tudok mondani a függetlenségről. ami a többi kritériumot illeti, a, azt gondolom, hogy Németországban azáltal teljesülnek ezek a kritériumok, hogy valaki magasabb hivatalokban dolgozva hosszabb időn keresztül bebizonyítja és megmutatja, hogy vezetői kapacitásokkal rendelkezik, képes egy hatóság vezetésére, és úgy gondolom, hogy a karrierem során bizonyítottam az alkalmasságomat. Ami a függetlenséget illeti, még egyszer visszatérnék erre, szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, részben Emiatt vagyok a Nemzetközi Bírói Szövetségnek a tagja, ezért dolgoztam a Nemzetközi Bírói Egyesületen belül egy olyan csoportban, amely a bűnüldözéssel foglalkozik. A Német Bírói Szövetség és Bírói Tanácson belül egyébként a Lengyelországgal kapcsolatos helyzettel kapcsolatban is kikérték a véleményemet. Köszönöm. E Nagyon szépen köszönjük. Helga Stevens következik az LKR részéről, egy perce van, parancsoljon. My apologies, she's not here. We go... Elnézést kérek, nincs is itt. Úgyhogy Heisman Over úr következik, illetve hogy asszony. Köszönöm szépen. Ritter úr, a kérdésem két részben, két részre bontható, és az ön írásos válaszaiból indulok ki a jövőbeli kapcsolatokra gondolok az EPO és a nem résztvevő tagállamok között, és hogyan akarják a Eurojustos korrespondensek rendszerét kihasználni ebből a szempontból. Ezt ugye azért hozták létre, hogy a nem résztvevő országok ne akadályozzák az Európai Ügyészség munkáját. A második kérdésem pedig az Európai Ügyészség munkájára vonatkozik. Az egyik aggályunk, amikor a rendelet megszövegezésével voltunk elfoglalva, az az, hogy esetleg nem teljesen európai, és hogy esetleg a nemzeti ö, szempontok fognak érvényesülni. Mit tesz majd ön annak érdekében, hogy teljesen független legyen ez az Európai Ügyészség, és valóban európai szempontokat valósítson meg. Köszönöm, Ritter úr, két percben. Ami az első kérdést illeti, a részt nem vevő tagállamokhoz fűződő kapcsolatokat illetően és az a Eurojustot illetően, a Eurojust nagyon fontos szerepet tölt be. Még akkor is, hogyha a Eurojust egyébként azon a területen nem ténykedik, amelyért az Európai Ügyészség fele, azért mégiscsak fontos szerepet tölt be, hogyha a, nem, a részt nem vevő tagállamokban történik bűncselekmény. Az együttműködés szempontjából fontos, hogy az Eurojust-nak bizonyos esetekben be kell vonnia egy-egy vizsgálatba az európai ügyészséget. Így lehet szavatolni bizonyos esetekben az Európai Unió pénzügyi érdekeinek teljes érvényesülését, máskülönben valóban csak egyfajta széttöredezett, fragmentált védelem valósulna meg. A Eurojust, a Eurojust a részvétel révén, illetve az Európai Ügyészséggel való szoros együttműködés révén nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megvalósuljon egy hatékony együttműködés európai szinten a részt az ügyészségben már részt nem vevő tagállamokban is. Ami a függetlenség szavatolását életi, ez egy jelentős feladat lesz. Az európai főügyegyésznek tárgyalnia kell majd a tagállamokkal erről, hogy hogyan lehet a függetlenséget érvényre juttatni. A delegált ügyész révén való helyettesítés jelentős tényező lehet itt, de nagyon fontos a funkciót betöltő kollégák esetében is odafigyelni a függetlenségre, és a lehető legszigorúbban be kell tartatni a rendeletben lefektetett kritériumokat is. Köszönöm. Köszönjük, Éva Zsolé a Zöldek részéről egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ritter úr, a következő kérdésem az EPO struktúráján belül vannak olyan kamarák, amelyekben a nemzeti ügyészek fognak bizonyos ügyek felgonyolítésével foglalkozni illetve egy megbízott ügyészt is bevonhatnak. Hogyan akarják kezelni ezt a helyzetet akkor, hogyha ez a delegált személy, ez a delegált ügyvéd, illetve ügyész nem megfelelőképpen jár el, és nem független. Sajnos hazámban például ez elég gyakran előfordul. Köszönöm, Ritter úr, a válasz. Nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, mert amióta az Európai Ügyészséggel foglalkozom, azóta én is folyton folyvást ugyanezt kérdezem saját magamtól, milyen lehetőségekkel rendelkezünk akkor, hogyha egy delegált európai ügyész bármilyen okból kifolyólag nem a ráruházott feladatoknak megfelelően jár el. A kiválasztásnál nyilvánvalóan nagyon körültekintően kell eljárni, olyan kollégákat kell kiválasztani, akikről tudható, hogy teljes mértékben az európai ügyészség érdekében járnak el. Hogyha ez nem így történik, akkor a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az adott ország főügyésze maga folytatja le a vizsgálatokat. Nyilvánvalóan ez azonban további terhet jelent az egész rendszerre nézve, hogyha ez megtörténik. Úgy gondolom, a legjobb garancia az lehet, hogyha az a nyomás, amelyet az Európai Ügyészség gyakorol, illetve amelyet az Európai Ügyész gyakorol az egyes tagállamokra, sikerre vezethet. Meg kell, hogy mondjam, én magam sem tudom pontosan, hogy egy ilyen helyzetben hogyan lehetne másként eljárni, mint hogy megpróbálunk a tagállamokkal megállapodni egy esetleges helyettesítésről, hogyha ez jobb vizsgálati, a vizsgálatok megfelelő lefolytatásához vezet, vagy pedig az adott ország európai ügyésze átveszi a feladatot, még akkor is, hogyha ez nehézségek elé állítja, mert a távolból kell elvégezni a vizsgálatokat. Köszönöm. Köszönjük, Emil Rádev a néppárt részéről egy perc. Köszönöm, üdvözlöm Ritter úr. Lenyűgöző karriert tudhat maga mögött. Az életrajzából azt láthatjuk, hogy nagyon nagy tapasztalatra tett szert a nemzetközi szintéren és a hazájában is. Rengeteg magasrangú, sőt érzékeny ügyet kezelt, olyan ügyeket, ahol az EU-s pénzek is érintettek voltak. Európai ügyészként a mindennapi munkájához tartoznának az ilyen ügyek, és nyilvánvalóan az ügyel kapcsolatos eljárások ról szóló kérdéseket önhöz intéznék adott esetben. Tud-e példát adni egy olyan, példát mondani egy olyan esetre, amikor EU-s források voltak érintettek, és tudná-e példát mondani arra, hogy hogyan birkózott meg a média figyelmi, média figyelemmel? Továbbá hogyan gondolkodik az Apple jövőbeni továbbfejlesztéséről? Nos, talán, ha megengedik, a második részével kezdeném a kérdésnek. Amint említettem a bevezetőmben, nagyon hiszek abban, hogy a hézagmentes, Európai Uniós pénzügyi érdekek hézagmentes védelme csak akkor lehetséges, hogyha valódi, valós európai mértékű megközelítést biztosítunk megfelelő pénzügyi forrásokkal, és a megfelelő közös stratégiai szakpolitika is összeáll a koherens megközelítéshez, hiszen egy európai jelenséget fogunk vizsgálni. Talán melyik, arra, kér, arra kérdés, hogy melyik a legnagyobb horderejű eset a tapasztalatomban. Ezt az esetet nem tudom részletesen felvázolni, mert még folyamatban van, de annyit már el tudok mondani erről a bizonyos esetről, hogy egy projekt művi felosztásáról volt szó, az Európai Uniós szubvenciós előírásokat ilyen formában kerülték meg, 230 milliós eurós kár keletkezett ezáltal a trükk által. És a, a vádemelés szerint ebben politikai szereplők is benne vannak, és politikai szereplők ellen is emelt vádat az ügyészség. Nagyon hosszas volt a nyomozás ebben az esetben, az Olaf is részt vett a felderítésben, ebben az esetben vádemelés történt, első szinten ö, felmentést kaptak a vádlottak, de perújítás történt, és most már a második, a felebbiteli bíróság előtt van az ügy. Ennyit tudok elmondani erről. Köszönöm. Katarina Csinicsi, SND. Egy perc. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen a végrehajtási jogkörök viszonylata nagyon különböző a tagállami jogszabályokban. Ön az európai, delegált európai ügyészek szerepét miben látja a PIF bűncselekmények felgyűlítésében nemzeti szinten? illetve a tagállamok közötti viszonylatokban, illetve hogyan kívánja azt garantálni, hogy a függetlenség hatos cikk szerinti ö, követelményét, az EPO rendelet 6-os cikkéről van szó, minden szinten garantálják az ügyészségen belül. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a függetlenség jogosan, indokoltan kerül elő ilyen gyakran, és a legfontosabb garanciája en, az annak, hogy az Európai Ügy, Ügyészség sikertörténet legyen, ez a függetlenség. És a bevezetőmben is kifejtettem azt, hogy miért gondolom azt, hogy ez a függetlenség egységes és koherens szakpolitikai szempontból is alapvető fontosságú. Ha jól értettem a kérdését, akkor arra vonatkozott az ön kérdése, megint csak arról az aspektusról beszélünk, hogy hogyan lehet azt garantálni, hogy az európai delegált ügyész megfelel az a függetlenségi kritériumoknak. Azt hiszem, hogy erre a rendelet már választat, hiszen ott megvannak azok a kondíciók, feltételek, amelyeknek meg kell felelni egy adott személynek, hogy erre a pozícióra kerülhessen. Ne felejtsük el emellett azt sem, hogy az európai ügyészség, ügyész maga lesz az, a, aki a kollégiummal együttesen fogja kijelölni, ki, megkeresni ezeket a személyeket a tagállamokban, tehát aktív részvételünk van a lehető legjobban, legmegfelelőbb, legalkalmasabb jelölteket fogjuk megkeresni, kijelölni, és ez az erős ellenőrzési rendszer, a garanciája a függetlenségnek nagyon fontos, tehát az adott jelölt szavahihetősége, megbízhatósága. Stevens asszony megérkezett, végül szót kap ő is, hogy megtartsuk az egyensúlyt. A legvégén tehát ő is szóhoz jut, most pedig Monika Makovi következik, EKR. Egy perces kérdést, tessék. Mulțumesc. Dacă și noi... Köszönöm szépen. Amennyiben ön is a szanyanyelvét használja, úgy én is azt Láttam a önök nyilatkozatában, hogy az elmúlt nyolc év során fontos szerepeket töltött be, esetleg a menedzseri képzettségéről adna-e, mm, beszámolna-e, hogy milyen költségvetéssel kellett számoljon, és hány ember tartozott ön alá. A második kérdésem, vannak-e olyan csalási esetek az európai költségvetéssel szemben, természetesen nem olyanokra gondolok, mint amelyek még nem zárultak le, hanem lezárult ügyekkel kapcsolatban voltak-e ilyen ügyek, amelyek magas posztot betöltő személyekre vonatkoztak, tehát a közvélemény szempontjából is fontos volt ez, és hogy volt-e politikai nyomásgyakorlás, és ha igen, akkor ezekre hogyan reagált? Um, a utolsó kérdésével kezdeném a válaszadást. A politikai pressziót, hál' Istennek teszem hozzá, én magam nem tapasztaltam meg, illetve a klasszikus formájában nem éltem meg ezt, és nagyon örülök annak, hogy ügyészségi minőségemben a munkámat ilyen formában végezhettem. Természetesen kritika volt, de ez a kritika nem egyenlő azzal a kritikával, amit mások esetleg megtapasztalhatnak, úgy, úgy hogy egyetértek önnel ami, abban, amit elmondott. Én magam részéről egy olyan ügyészség vezetője vagyok, a, amelynek jelen pillanatban 127 munkatársa van. A költségvetésről nem tudok önnek sok mindent mondani, ugyanis a költségvetés egy másik osztályon van. De azt el tudom mondani, hogy az utóbbi 14 év során vezetői pozíciókat viseltem különböző ügyészségekben, és ezen vezetői pozíciókban egy dolgot mindenképpen megtanultam, mégpedig az, hogy rendkívül fontos az, hogy ne csak értékeljem és tiszteletben tartsam, és tiszteljem a kollégák munkáját, hanem a saját motivációimatban és felhasználjam az ő munkájukat, és együttműködjek velük. Azt hiszem, hogy sikeresen megfeleltem ennek a feladatnak. Súlyponti gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyészségként túl is mentünk a saját feladatainkon, ezáltal a terrorizmus és a szélsőségeség elleni harcban is részt vettünk, nagyon széles volt tehát a tevékenységi területünk, és sajnos lejárt az időm, nagyon szívesen beszéltem volna még további esetekről önnek. Ingeborg Gressler for, for... Köszönöm szépen, Ingeborg Gressler. Köszönöm szépen. Ez a CV nagyon lenyűgöző, de azt hiszem, hogy ez a többi jelöltre is igaz. Ez a nagyon jó önéletrajz. A kérdésem az az, hogy az olaf kapcsolatban milyen tapasztalatai voltak az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmények kapcsán, a kérdésem az az, hogy miért jellemző az, hogy az OLAF által feltárt eseteknek kevesebb, mint 50%-a kerül bíróságok elé. Ez egy nagyon fontos kérdés a számunkra. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy az Európai Unióban. Talán vannak vonzó pozíciók, állások is, de ez egy rendkívül fontos állás, ezt tudom mondani. A kérdésem az az, hogy ön mit tenne másképp, hogyan nyomozna, hogyan harcolna a bűn ellen, esetleg máshogyan. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit ön most feltett, és azt hiszem, hogy az Olaf rendelet review folyamata szempontjából is rendkívül fontos ez sok tapasztalatunk van az Olaffal, német ügyészeként nagyon jó volt az együttműködés velük, és számunkra döntő jelentőségű volt az a tény, hogy az Olafnak egy hosszú évekre visszanyúló tapasztalata van az Európai Uniós szintű és adminisztratív megítélésekben egyes esetek során. Tehát itt az adminisztratív jogtól is nagyban függ egy bűncselekmény megítélése, vagyis az OLAF szerepe nagyon nagy a bűncselekmények administratív szempontból való értékelésében. Tehát nagyon különböző szinteken működünk, de mégiscsak van ez az átfedés, ez az együttműködés, hiszen az OLAF tapasztalata rendkívül fontos egy adott bűncselekmény büntetőjogi értékelése szempontjából. És hogyha ezen OLAF kapacitásokat úgy tudnánk kihasználni, hogy magában a büntetőjogi eljárásban is hasznot húzzunk ebből, profitáljunk ebből, akkor nagyon sokat nyertünk. Hiszen nagyon fontos az a vitapont is, hogy az OLAF bizonyítási ereje mi lehet egy adott nyomozati folyamatban. Ugye itt a tagállami jogszabályok döntőek, erre nem tudok befolyással lenni, de el tudom mondani azt, hogy az, hogy ez a, az OLAF támogató tevékenységet ki tudjuk használni, ez az eljárás garanciák területére tartozó kérdés. Tehát az, hogy bármilyen formában mi az OLAF munkájába bevonódjunk, ez azt jelenti, hogy ki tudjuk használni ezeket a kapacitásokat is. Köszönöm szépen. Tanya Ferján következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. Valaha volt-e olyan ügye, amely nagyon komplex, Sajnos nincsen hang. the microphone. Ah, ah, yes? Okay. Most rendben van? Köszönöm elnézést. Tehát még egyszer kérdésem, vajon investigation specifically in a supranational body requiring coordination, negotiations or settling potential jurisdictional conflicts between national judicial authorities involved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 A kérdése utolsó része inkább politikai természetű kérdés, ezért ehhez nem tudok sokat mondani erről, de ami az Európai Ügyészség meggyőző erejét illeti, ebben önnek teljesen igaza van, ez lehet az egyik oka annak, hogy arra a meggyőződése jutottunk, hogy jobb az egész rendszer részének lenni, mint kimaradni ebből. Volt lehetőségem arra, hogy nagy horderejű határokon átnyúló esetekben részt vehettem, Olaszország, a Csehköztársaság és Németország volt érintett egy ilyen esetben, egy áfa csalásról van szó, egy úgynevezett VAT fraudról. Ebben az esetben az Eurojust is részt vett, és egy közös nyomozati csoport is felállt ebben az esetben. Úgyhogy összetudom hasonlítani azt, hogy az Eurojust égisze alatt egy közös nyomozott csoport munkája mit jelent, illetve az Európai Ügyészség keretében milyen lehet a munka. Egyértelműen látom a hozzáadott értéket az Európai Ügyészségben. A koordináció sokkal sorlódás mentesebben fog zajlani, mint egy ilyenfajta ö, csoportban ami a nyomozati folyamat koordinációját illeti, ez sokkal egyszerűbb folyamat lesz, hogyha két ügyész dolgozik az állandó kamara felügyelet alatt, mintha folyamatosan ö, kölcsönös segítségnyújtási jogszabályokra kell támaszkodnunk, még akkor is, hogyha ez az Eurojust támogatásával történik. Nagyon nehéz az információ csere. Ebben az esetben konkrétan nagyon jól működtünk együtt, meg is született már az ítélet, de az egyik tagállamban az ítéletek elküldése a másik tagállamban is nehéz, és nehéz volt, a nyelvi akadályokat se felejtsük el, a fordítást, hogyha két kollega közvetlenül egy, egymás mellett együtt dolgozik, és a munkájuk eredményét be kell vinni a folyamatba, ez ö, sokkal súlódásmentesen, súlódásmentesebben tud működni, mint a klasszikus ö, ilyen vegyes csoportok felállításánál. És végül pedig a Libe részéről Helge Stevens következik, az EKR részéről. Dank u wel, voorzitter. Ik wil... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ehhez már nagyon keveset tudok hozzátenni. Éva Zsoli már feltette a kérdésemet tulajdonképpen. Azt akartam én is kérdezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Olaf kérdéshez kapcsolódnék még, de még mindig. Az elején említette, hogy kevés a follow-up nemzeti igazságügyi hatósági szinten, legalábbis az öntapasztalat alapján. Erről kérek több részletet, illetve milyen szerepet lát az OLAF és az adminisztratív jog kapcsán az Európai Ügyészséggel való együttműködés tekintetében milyen komplementaritást képzel el, hiszen itt nagyon különböző jogi rendszerekről van szó. Hiszen a, a közigazgatási nyomozásoknál nagyon komolyan nehézséget okozhatnak ezek a különböző jogszabályi problémák. This <clears throat> Das ist sehr schön, dass ich mir dann auch gleich was wünschen kann bei Frau Nagyon jó, hogy Gressle asszony felajánlotta az együttműködést. Nem tudom, hogy ha megfelelő számú személyzetet kérek, er, a kívánságom ez lenne, hogy nem tudom, hogy ezt teljesíteni tudja. Az együttműködés tekintetében azt szeretném, hogy az információ csere jó legyen. Nagyon sokat beszélhetünk az információ cseréről, és sokszor uh, hangoztathatjuk azt is, hogy az információ cserének olyanak kell lennie, hogy az ügyészségnek tisztában kell lennie abban, azzal, hogy mi a feladata. De ez nem elég. Folyamatosan, átfogóan minden információra szükségünk van, hiszen azt is tudnom kell, hogy egy bizonyos eljárás bizonyos szakaszában tisztában kell lennem azzal, hogy mit tehetek én arról a tekintetben, hogy az eszközök behajtása sikeres legyen, és itt nem csak büntetőjogi kérdésekről van szó, hanem adminisztratív jogokról. A büntető eljárásokban egy konkrét szeméről van szó. A pénzek behajtásánál, de az Olafnak lesz szerepe az adminisztratív területen, és itt vannak az Olaf ajánlásai, és pontosan a behajtások esetében van egy olyan fajta komplementaritás, ahol nem arról beszélünk, hogy először megvárjuk a büntető eljárás végét, és akkor kezdődik az adminisztratív eljárás, hanem kell egy közös halmaz is, ahol nagyon fontos az információcsere és a megfelelő e- feladat felosztás az OLAF és az, OLAF és az Európai Ügyészség között. Tehát nem arról van szó, hogy az ügyészség és az OLAF külön, izoláltan dolgoznak, és amikor lezárul a büntető eljárás, akkor jön az Olaf a képbe, hanem ezek átfedésekkel működő folyamatok. Ez a legnagyobb kívánságom, hogy ez megtörténhessen a gyakorlatban. Köszönöm szépen, Ayala Zender következik. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter, eine... Köszönöm szépen, elnök asszony, a KON képviselő. Egy további kérdésem lenne a tapasztalataival kapcsolatosan a tagállami ügyészekkel való együttműködésről, ha tudna még szólni néhány szót. A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy az ön tapasztalatai ön szerint miért kvalifikálják önt arra, hogy létrehozzon egy ilyen hatalmas struktúrát, vagy felépítsen egy ilyen hatalmas struktúrát, mint az Európai Ügyészség. Köszönöm. Köszönöm, Kón annak idején a 90-es években egy kivételes helyzetben voltam valóban a német ügyészségen, amikor ott elkezdtem dolgozni, mert annak idején nem minden úgy működött az ország keleti részében, mint a nyugati részében. Ez azt jelentette, hogy nagyon gyorsan eljutottunk olyan struktúrák létrehozásához, amelyek esetleg csak sokkal később jöttek volna létre. Nagyon korán kapcsolatba kerültem olyan projektekkel, amelyek a technikai építkezést célozzák. Például Dél-Amerikában, Csillében, Paraguayban és Mexikóban is jártam. Ott együttműködtem az ottani hatóságokkal, azt a kérdést vizsgálva, hogy mi szükséges egy ügyészség kiépítéséhez, hogyan kell technikailag megszervezni a munkát, Itt sikerült kamatoztatni a korábbi tapasztalataimat. Őszintén elmondom, a 2000-es, 2000, 2000-ben, 2001-ben végeztem az első ilyen jellegű feladatomat. Ma már egészen más szemmel nézek erre a feladatra, hiszen 26 éve vagyok szolgálatban, és időközben már rengeteget, még sokkal többet tanultam arról, hogy hogyan működik optimális esetben egy ügyészség, hogyan kell hatékonyan felosztani a munkát, és hogyan kell az együttműködést megszervezni. Erre tehát ma már másként tekintek. Úgy gondolom, hogy a kollégák közötti együttműködés is az, ahogyan egy hatóságot vezetnek, rengeteget számít a siker szempontjából, ehhez viszont meg kell teremteni az alapfeltételeket is. Önök az Európai Ügyészségről szóló rendelettel megteremtették a szükséges keretet, egy bonyolult kontextusban most ezt a végrehajtás mezejére kell terelni. Köszönöm szépen, Makové kolléganő. Köszönöm szépen. Az első kérdésre adott válaszra utalnék vissza, az első kérdésemre adott válaszára utalnék vissza. Arról volt szó, hogy eh, hogyan lehet elkerülni a politikai nyomás gyakorlást. Visszakérdeznék, hogy európai ügyészként hogyan akadályozná meg ezt. 22 tagállam vesz részt az Európai Ügyészségben, többek között közép-kelet-európai országok is. Olyan országok, ahol igenis létezik politikai nyomásgyakorlás manapság, hogyan bánna ezzel a helyzettel? Mit tenne ilyen helyzetben? Nos, Makovej asszony, ezért a kérdéséért is nagyon hálás vagyok. Azt tudom elmondani, hogy az ügyészségi munka lényege abban áll, hogy független, valamint abban, hogy az ember a jogszerűség elve mentén jár el, Ezt pedig úgy szavatolhatjuk, hogyha az ember ennek megfelelően jár el. Bizonyos helyzetekben, ahol nem tartják tiszteletben ezeket az elveket, ott talán ez a válasz kevésnek tűnik, de elmondhatom, hogy a függetlenség, mint olyan, nem jelenti azt, hogy nincs kísérletpolitikai befolyásolásra. Az ügyészi munka sohasem vákumban történik, az ügyészség bármely tevékenységének is lehet politikai jelentősége, lehet politikai hatása, attól, függ, attól függően, hogy kin, kivel kapcsolatosan zajlik vizsgálat. De az ügyészi munka része az, hogy tisztában legyünk ezzel. Nem azért, hogy alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez, hanem pontosan azért, hogy ellenálljunk ennek a nyomásnak. Minden tiszteletem azon kollégáké, akik az Európai Unióban ilyen nyomással szemben ellen tudnak állni, és akik a nyomás ellenére is elvégzik munkájukat, akik példaképül szolgálnak, és akik munkájukkal megmutatják, hogy mit is jelent valójában a függetlenség, nem utolsó sorban a jogállamiság szempontjából is. Köszönöm, hát legszívesebben tapsoltunk volna itt néhányan. Áli kolléga kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Ritter úrnak az írásos válaszokat, amelyeket megküldött nekünk. Lenyűgöző az ön karrierje, 26 éves tapasztalata van. A válaszaiban említette, hogy az olafal kapcsolatosan nincs tapasztalata. Az EPO és az OLAF közötti zöggenőmentes együttműködés viszont nagyon fontos. Biztosítanunk kell, hogy a jövőben ne legyen a hatáskörökre vonatkozó vita a két intézmény között, és ne lassítsák ezáltal az eljárásokat. Tudna -e szólni erről néhány szót, és hogyan látja a jövőbeni együttműködést az OLAF és az EPO között, valamint a kommunikációt és az információ áramlást? a két intézmény között. A második kérdésem, az én frakcióm, az ALDE mindig is a centralizált, a központosított EPO mellett szállt síkra, miközben a jelenlegi javaslat szerint egyfajta hibrid EPO jönne létre. Ez bonyolítja a dolgokat, mert nehezebb szabatolni a gyors, e, az eljárások gyorsaságát és zökkenőmentességét. Hogyan kívánja szabatolni, hogy ez a struktúra működjön? A második kérdésem ezzel kapcsolatosan az, hogy hogyan, milyen kommunikációs csatornákat kívánnak létrehozni adott esetben azért, hogy a az európai intézményekkel és az, a tagállami intézményekkel a kommunikáció megfelelő legyen. Ami konkrétan az utolsó kérdését illeti, az együttműködés csak is akkor működhet, hogyha létezik egy megfelelő informatikai rendszer, amelyre lehetővé teszi az információkhoz hozzá, való hozzáférést mind az állandó kamara, mind a delegált európai az ügyész számára egy valós időben működő információ áramlást kell megvalósítani, csak is ekkor működhet a dolog. Nagyon bonyolult döntéshozatali struktúráról van szó, de meg vagyok győződve arról, hogy ez az a struktúra, amely egy egységes struktúrát, egy egységes politikát képes szavatolni, ahelyett, hogy létrehoztunk volna előre, előzőleg egy büntető eljárást az EPO számára. Ez olyan mértékű harmonizációt követelt volna meg, hogy akár 20 évet is kellett volna várni az európai ügyész kiválasztásával. Nagyon fontos persze ismerni a tagállami adottságokat, a tagállami eljárásokat, annak érdekében, hogy hatékony bűnüldözés legyen lehetséges. E kettő nélkül nehéz lenne egy olyan rendszert létrehozni, amelyben a hatékony és eredményes bűnüldözés megvalósulhat európai szinten. Tehát egy pusztán vertikális megközelítés, még akkor is, az érdekes és jó lehetett volna bizonyos szempontból, önmagában talán mégsem optimális. A kettőféle megközelítésnek a kombinációja az, amely úgy gondolom eredményes, hatékony együttműködéshez vezet. Ami az alapfal való információ cserét illeti, illetve az információk továbbítását az olaf felé, ennek úgy kell működnie, hogy folyamatos legyen az információ csere. Hiszen így szavatolható a megfelelő működés. Tehát egy folyamatos kétirányú információcsere megva- megvalósítására van szükség. Jávor úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és... Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich grüße Herrn Ritter ganz herzlich hier bei dieser Anhörung. Ja, nem jó van beállítva. Uh, nem csak... No, translation. No translation? Okay, then I continue in English. Két kérdést szeretnék feltenni. Van egy egész sor tagállam, amely nem csatlakozik az EPO-hoz. Mit kívánnak tenni olyan nyomozások esetében, amelyeknek határokon átívelő jellegük van? hiszen adott esetben előfordulhat, hogy az EPO nem tud közvetlenül vizsgálódni. Hogyan kívánják biztosítani azt, hogy az ilyen esetekben megfelelően megtörténjen a vizsgálat, a nyomozás, még akkor is, hogyha a nyomozást a határokon, a határokon átívelő ügyben olyan részben olyan tagállamon kell lefolytatni, amely nem EPO tag. Egy másik kérdésem az információ cserére vonatkozik, erről már sok mindent hallhattunk. Az e- Olaf tapasztalataiból azonban látható, hogy sokszor a tagállami hatóságok és az európai szervek közötti információcsere okoz gondot, ugyanez felléphet az EPO esetében is. Mit tehetünk akkor, hogyha egy, azt látjuk, hogy egy tagállami hatóság szisztematikusan gátolja a vizsgálatot azáltal, hogy nem adja át a szükséges információkat. Egy nagyon fontos problémáról hallhattunk. A, az előadásomban már elmondtam, hogy a megfelelő információ csere nélkül az EPO nem lehet sikeres, tehát az információ csere a tagállamok részéről elengedhetetlen, enélkül az EPO gyakorlatilag nem is nyithat vizsgálatot. Tehát meg kell teremteni a kommunikációs csatornákat ahhoz, hogy ez működni tudjon. Ez azonban azt is jelenti, hogy meg kell teremteni a lehetőségeit annak, hogy a harmadik személyektől érkező információkat is fel tudjuk venni. Gondolok itt a közérdekű bejelentőkre, a whistleblowerekre, meg kell teremteni a lehetőségét annak is, hogy az információk másként eljussanak az Európai Ügyészséghez, hiszen az Európai Ügyészség nem csak a tagállami ügyeket vállalhatja át, hanem magától is bevezethet vizsgálatokat. Ennek az információs szükségletnek a az érvényre jutatás azonban valóban nagyon fontos. Ami a határokon átívelő tevékenységet illeti, olyan tagáll- és olyan, a, olyan esetekben, amikor résznemvevő tagállamok is érintettek. Fontos, hogy a Eurojust funkcióira is támaszkodni tudjunk, hiszen a Eurojustnak vannak hatáskörei a részt nem vevő, az EPO-ban részt nem vevő tagállamokban is, ami pedig a közös vizsgá- nyomozócsoport létrehozását illeti, egy olyan nyomozócsoportra gondolok, amely a az EPO, amelyben az EPO is részt vesz, és egy olyan tagállam, amely nem EPO tag. Itt nagyon fontos a koordináció, és mindenképpen akár a, a részen, rész, részben történő érdekvédelmet is biztosítani kell. Valamiféle jogi eszköztárat létre kell hoznunk, hogy ez a fajta együttműködés is előmozdítható legyen. Omásé úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Ritter úr, két kérdésem lenne önhöz. Az első. Az ön hosszú karrierjében voltak-e olyan ügyek, amelyek a politikával és a pénzügy összefonódásával, tehát hogy ez jellemezte őket, és hogy ezekkel mit tett? Második kérdésem pedig, ön a nyomás gyakorlással, a politika nyomás gyakorlással kapcsolatos aggájait is kifejtette, amelyek főként a tagállamokban valósulhatnak meg. Konkrétan azt kell, hogy mondjam, hogy Kövesi asszonyt például a saját hazájának kormánya nagyon erőteljesen támadja. Mit gondol ön erről, és egyáltalán akar-e válaszolni erre a kérdésre? Azt hiszem, viszonylag röviden válaszolhatok erre a kérdésre. Voltak -e már ilyen ügyeim politikusok amelyben politikusok voltak érintettek, illetve amelyben politikai, nyoma, politikai nyomásgyakorlás volt. Az első esetben igen a válasz, a másik, másodikban nem. Ami ezt a helyzetet illeti, illetve a társjelölt helyzetét illeti, annyit mondhatok, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy bekerültem a jelöltek azon körébe, ahol, amelybe Kövesi asszony is bekerült. Csodálom a szerepvállalását, a bátorságát, és összességében azt gondolom, hogy ehelyütt elmondhatom, legalábbis ami a két másik jelöltet életé, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy velük együtt itt lehetek önök előtt. Köszönöm. Az FDD lemondott a hozzászólásáról, akkor Péter a képviselő. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Ja chciałam... Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a, arra a kérdésre, amelyet Jávor úr tett fel, arról van szó, hogy az Európai Unió tagállamainak nem az összességet támogatja az Európai Ügyészséget. Éppen ezért fontos az együttműködés kérdése azon országokkal, amelyek nem támogatják az ügyészség létrehozását. A következő lenne a kérdésem. Azok az államok, akik nem támogatják mindezt, nagy részben úgy nyilatkoztak, hogy egy európai ügyészség hát azért nem támogatják, mert az a nemzeti ügyészségektől veszi el a hatásköröket, és mit gondol ön a nemzeti ügyészségek függetlenségével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ez az egész helyzet, ez így megoldható-e? Hát nem tudom, hogy egy olyan európai ügyészség létrehozása, amelynek ennyire körül van bástyázva a függetlensége, függetlensége, hogyan korlátozhatná a tagállami ügyészségek működését. Világosan kijelölt területek vannak, ahol az Európai Ügyészség tevékenykedhet, és ezen a területen a függetlenség olyannyira szabatolt a rendelet által, és olyannyira benne van az Európai Parlament tudatában, és olyannyira biztosított az önök felé történő elszámoltathatóságunk révén is, hogy nem tudom elképzelni, hogy egy független európai ügyészség hogyan korlátozná a tagállami ügyészségek működését. Egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy ez hogyan néz neki. Köszönjük szépen a kont részéről, köszönöm az idejét, köszönöm a válaszokat, és megtiszteltetés volt megismerni önt. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, köszönöm Ritter úrnak a részvételt a mai meghallgatáson. A meghallgatást követően természetesen teljesen, teljes körülön kiértékeljük a jelöltek válaszait. Ez az értékelés majd azt követően történik meg, hogy meghallgattuk mind a három jelöltet. A Tejené úr kérésének megfelelően levelet fogok küldeni Taján elnöknek, amely tartalmazza majd a kontálláspontját és Köszönöm szépen a részvételt önnek. Kedves kollégák, hamarosan érkezik a következő jelölt, már úton van, úgyhogy túl sokat nem kell várnunk az érkezték, kevesebb, mint egy perc, ezt mondták nekem. Colleagues. Just again, the, the, the point I was making about movement and so on, thank you. Köszönöm szépen. Appreciate it, thank you. So, colleagues, we come to the um, second hearing. Kedves kollégák, akkor még egyszer Jean-François Bonnet szeretnénk köszönteni, ugyanazokat az információkat tudunk, tudjuk ezzel kapcsolatban elmondani, ami korábban is szerepelt, vagyis Először egy 7 perces bemutatkozó következik a jelölt részéről, és utána kérdések és válaszok következnek 63 percben. A LIBE szakbizottság, a KONT szakbizottság részéről is felmerülnek majd kérdések, illetve az ottani szakbizottsági elnökök részéről is. Nagyon szigorú leszek az idővel, mert különben ki fogunk futni az időből. Úgyhogy ön is látni fogja a rendelkezésre álló időt. Tolmácsolás is van, tehát az ön, ön is beszélhet a anyanyelvén. Kérjük, hogy ne túl gyorsan beszéljem. És most további halogatások nélkül átadom önnek a szót a prezentációra, a bemutatkozásra 7 percre. Köszönöm. Önni a szó, és még egyszer köszöntöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, engedjék meg, hogy egy gondolattal nyissak. A, az Európai Parlament egyik régi elnökének, Klaus Henschnek a szavaival kezdeném, 20, 23 évvel ezelőtt volt az, hogy ő először felvetette az európai ügyészség gondolatát. A mai napon azért jöttem ide, mert kettős tapasztalatom van. Egyrészt európai bíróként, másrészt pedig ügyészként is megvannak a tapasztalataim. 20 évig dolgoztam az európai műveleti igazságügyi együttműködés kérdéskörében. Tehát Európában többször is, kétszer is kaptam olyan szerepet, amely fontosabb európai együttműködési eszközök kialakítását célozta. Az egyik a liaison az Európai Bíróságok között és a Eurojust is, amelynek a francia tagjaként volt alkalmam részt venni a munkában. Meggyőződéses európér vagyok, nagy a tapasztalatom az ügyészség területén is, 32 éven keresztül dolgoztam az államügyészségen. Ezen belül 14 éven keresztül a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni osztályon dolgoztam, itt leginkább a csalásokkal foglalkoztunk, és részben pedig ennél fontosabb és nehezebb ügyek megoldásával is foglalkoztam, például áfacsalás, pénzmosás, korrupció, szervezetbűnözés által elkövetett pénzmosás, és így tovább, illetve hivatala való visszaélés is. Hosszú-hosszú éveken keresztül, és az elmúlt tíz év során is ügyészségi vezetőként dolgoztam, tehát helyi szinten is vezetőként, és most pedig a regionális ügyészség vezetőjeként ülök itt önök előtt. Ezeket a tapasztalatokat szeretném az Európai Ügyészség igen, kamatoztatni. Szerettem volna olyan szakemberekkel együtt dolgozni, akik nagyon különböző jogrendektől érkeztek, és egy több kultúrájú, több nyelvű környezetben szeretnék velük együtt dolgozni. Ezt úgy képzelem el, hogy szinergiákat alakítanánk ki, és az összes európai ügyészségi tagot egy egységes, szolidáris csapatba szeretném összekovácsolni, hogy minél nyugodtabb légkörben tudjunk együtt dolgozni. Mi úgy gondoljuk, hogy a függetlenség, az objektivitás az alapjogok tiszteletben tartása, és természetesen a szakmai tisztesség fogja mindezt vezérelni. Fontos az is, hogy egy kicsit diplomatikusan közelítjük, közelítsük majd meg ezeket a kérdéseket, de leginkább az ügyész elkötelezettségével. Hölgyeim és uraim, az LPPO e az elejétől kezdve három nagy kihívással kell majd megküzdjön. Az EPO először is kredibilitásra, hitelességre van szüksége, miután egy új európai intézményről van szó, az európai és a nemzet, nemzeti intézmények, bíróságok, illetve rendvédelmi szervek tengerében. A legfontosabb feladata az európai főügyésznek az lesz, hogy az EPPO-t legitimitással töltse meg, ez az előfeltétele annak, hogy az a hitelesség megvalósuljon. Másodszorban az EPPO meg kell győzze a 23 résztvevő tagállamot, arra, hogy együttműködjenek, hogy dolgozzanak az Európai Ügyészséggel, és hogy átadjanak neki az ő hatáskörébe tartozó ügyeket. Ezen kívül meg kell keresse azokat a hat tagállamot is, akik nem vesznek részt jelenleg az együttműködésben, hogy ők is támogassák az EPPO munkáját, amikor ez szükséges. Ráadásul az európai intézményeket, ügynökségeket is meg kell győznünk erről az együttműködésről, a Eurojustra, az Olafra és az Europolra gondolok elsősorban, és az egyik legfontosabb, hogy ez a négy szervezet az EPPO-val együtt a kölcsönös tisztelet és megbecsülés útján dolgozzon együtt. Az EPPO új perspektívákat kell nyisson Európa számára, hiszen ismerjük a demokratikus alapok több tagállamban is jelenleg megkérdőjelezhetőek. Akkor, amikor olyan bűncselekmények ellen lépünk fel, amelyek a szervezet bűnözéshez és a, és a korrupcióhoz is kapcsolódnak, akkor az EPO mindenképpen új eszköz lehet a demokratikus bizalom megerősítéseként. Zárásképpen, hölgyeim és uraim, az imént átkeltem a Konrad Adenauer hídon, itt a szomszédban. Szeretnék itt most megemlékezni Konrad Adenauer szövetségi kancelláról is, aki egyszer azt mondta, hogy a világtörténelem annak az összessége is, amit el lehetett volna kerülni, meg lehetett volna akadályozni. Az Európai Ügyészség kialakításánál hatalmas kihívás előtt állunk, de ugyanakkor egy nagyon nagy lehetőség is ez. A demokratikus bizalom egy új eszközét hozzuk létre. Hölgyeim és uraim, semmiképpen sem szalaszthatjuk el ezt a lehetőséget. Tartozunk ezzel a polgártársainknak, Köszönöm szépen! Uh, Köszönjük szépen, Bonner úr! Következnek akkor a kérdések. Először a néppárt nevében Engel úr következik egy percben. Merci Claude. Et, euh, vous, vous portez le... Kedves Bonner úr, a volt gimnáziumi igazgatóm nevét viseli ön, úgyhogy már is van köztünk kapcsolódási pont. Mindenesetre egy kérdést engedjen meg. Ön utalt arra, hogy vannak olyan tagállamok, akik részt vesznek ebben a rendszerben, vannak olyanok, amelyek nem. Konkrétan én úgy gondolom, hogy azért biztosan van rá okuk, és ez nem csak a nemzeti szuverenitás, a függetlenség vagy más absztrakt gondolatokhoz kapcsolódik. Vajon hogyan gondolja ön azt, hogy meg lehet majd győzni, mit lehet tenni annak érdekében, hogy meggyőzzük azokat, akik még nem vesznek részt benne, és más sorban hogyan lehetne azt el kerülni, hogy ilyen lealacsonyító a kampányok valósuljanak meg. Ugye itt van egy román jelöltünk is, aki ellen nagyon kemény kampány folyik saját hazáján belül. Hogyan lehetne elkerülni, hogy mindez negatívan hasson az intézményre is? Köszönöm. A kérdésem az lesz, az első kérdésre vonatkozólag, hogy az Európai Ügyészség majd be kell bizonyítsa a saját képességeit, azt, hogy képes hatékonyan fellépni mindenféle Európai Uniós pénzügyi érteket sértő bűncselekmény ellen. Ez a legfontosabb célja ennek a az ügyészségnek természetesen a korrupció, vagy a szociális javakkal való visszaélés, vagy a zsarolás, vagy a szervezetbűnözés szintén óriási problémát jelentenek, de mégiscsak ennek az ügy, ennek az intézménynek leginkább az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme lesz a feladata. És azt gondolom, hogy be kell bizonyítanunk azt, hogy ezen bűncselekmények ellen fel tudjuk venni a harcot, így pedig a többi hat tagállam számára is jó példával járunk majd elő, és rájönnek talán majd szép lassan, hogy mégiscsak érdemes együttműködni velünk. Ami pedig a második kérdést illeti, a helyzet valóban eléggé súlyos, hiszen az Európai Ügyészség vezetőjében mindenképpen fel kell merüljön ez a kérdés. És a gyakorlatban a főügyész mindig abból kell kiinduljon, hogy mit mond az, a rendelet, tehát a jogszabályban mit olvashatunk, pontosan milyen kereteket kell betartanunk, és ezen keresztül be kell bizonyítanunk azt is, hogy a jog betűjének betartásának köszönhetően teljesen független intézmény vagyunk. Ez lesz a feladatunk. A függetlenséget kell megerősítenünk, és talán ez majd kihat más országokra is, és az ottani belpolitikára. Köszönöm. Köszönöm az SZND nevében egy percben. Szippel asszony. Very much, Mr. Bonat. Köszönöm szépen, Bonnard úr. Nagyon különbözőek a tagállamok igazságügyi rendszerei. Ennek fényében kérem, részletezze azt, hogy a különböző feltételeknek hogyan fog megfelelni a rendelet 14-es cikke értelmében, és konkrétan az a függetlenség követelményének, amely a főügyész kijelölésének alapvető feltétele minden egyes tagállamban. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A két legfontosabb kulcs szó a függetlenség és a követelmények. Hadd kezdjem a másodikkal, ami a követelményeket illeti néhány perccel ezelőtt elmondtam, minden pozíciót betöltöttem a francia ügyészségi szolgálat osztályain, berkein belül fiatal, ügyész is voltam, szenior vagyok most, és ilyen formában minden eszközt ki kellett használnom a francia ügyészségen belül, hogy megfeleljek a feladataimnak. És ma a főügyész más országokhoz hasonlóan Franciaországban a legmagasabb pozíció ezen a területen. Fiatal ügyészként kezdtem, tehát a pályafutásomat utána Európában is volt egy hosszabb karrierem, és le alkalmam nyúlt más, nyílt arra, hogy több európai hatósággal is együttműködjek, most pedig készen állok arra, hogy az EPO rendelet valamennyi követelményének megfeleljek, ami a függetlenséget illeti időnként. Felteszik a kérdést a számunkra is Franciaországban, Ugye korábban a francia rendszer nagyon hierarchikus volt, tehát az igazságügyi miniszter a múltban igenis instruálhatta, utasíthatta a főügyészt Franciaországban, de ez már hat éve megváltozott, és az igazságügyminiszter már nem utasíthatja egyes esetekben a főügyészt. És ez egy hatalmas horderejű változás Franciaországban, a főügyészségi területen, és ezt látom a fiatal kollégáknál is, hogy most már egy új kultúrát hoznak magukkal ez a kollégák. Köszönöm szépen. Kérem, tartsa be az időkeretet. Helga Stevens következik az EKR-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Bonet úr, az írásos válaszadásaiban kihangsúlyozta, hogy komplex viszonyrendszer lesz az európai ügyészség és a nem résztvevő tagállamok között. Kérem részletezze ezt, milyen eszközökben gondolkodik ezekben az esetekben, milyen eszközök állnak majd a rendelkezésére talán még egyszer kezdjük el, hiszen nem volt tolmácsolás angolra. Akkor még egyszer. Tehát Bonert úr. Az írásos válaszaiban utalt arra, hogy az Európai Ügyészség és a nem résztvevő országok között komplex viszonyrendszer várható. Kérem, erről mondjon több gondolatot, illetve a kérdésem az, hogy az Európai Ügyészség kezében milyen eszközök lesznek olyan határokon átnyúló esetek felgöngyölítése esetén, amelyekben a nem résztvevő tagállamok lesznek érintettek. Talán politikai okokból nem vesznek részt ezek a tagállamok ebben az együttműködésben is talán ebből az irányból kellene megközelíteni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnézést a problémáért. Bonnet úr következik. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, valóban. Fontos az, hogy figyelembe vegyük ezt a szempontos is. Hát a nem résztvevő államokról beszélnék most. Ez, erről röviden szólnék. A rendelet azt mondja ki, hogy a nem résztvevő országokat is be kell vonni a folyamatokba, mégpedig a jóhiszemű bona fide együttműködés útján. Vagyis a, a, az európai ügyészség a megfelelő európai eszközökkel, az európai elfogató parancsal, a, a jogsegéllyel élhet a nem részvevő tagállamokban. De ennél természetesen komplexebb ez a kérdés, hiszen tudom azt, hogy az Európai Bizottság bizottságnak az a feladata jelen pillanatban, hogy megvizsgálja, hogy adott esetben van-e igény arra, hogy legyen egy további jogi eszköz az Európai Ügyös Ügyészség és a nem részvevő tagállamok közötti viszony létrehozására, de ez még egy nyitott kérdés, ez még folyamatban van. Nagyon széles horderejű jogi következményekről is lehet szó, de ez lesz az egyik legfontosabb prioritásom a kijelölésem esetén. Azt kívánom garantálni, hogy az együttműködés a nem résztvevő tagállamokkal is érdemben megvalósuljon. Az Eurojust is fontos eszköz a nehézségek orvoslására, hiszen az Eurojust az Európai Unió 28 tagállamát jelen pillanatban lefedi. Um, Eva Jolie, please, for the Greens. Éva a zöldek részéről. Eh, sorry. Elnézést kérek, Éva. But um, for the Audi group, Natalie Griesbeck. A jegyzetében ő de az Alde csoport kap szót, Natalie. Euh, monsieur, köszönöm szépen. Sera posé en français. Et euh, de la question évoquée dans votre présentation, votre capacité, votre souhait de Beszéltünk tehát azról, hogy mik az elképzelési, és az, hogy szeretnél lenni, hogy az összes eszköz együtt működjön. A kérdésem az Európai Főgyesség és azon államok közötti kapcsolat, amelyek jelenleg nem tervezik, hogy, hogy belépnek. Az Eurojust nemzeti kapcsolattartását hogyan szervezni meg a főügyészséggel? Hogyan akarja biztosítani, hogy a részt nem vevő tagállamok ne akadályozzák az Európai Főügyészség munkáját? Szeretnék esetleg rávenni ezeket az országokat, hogy később mégis lépjenek be, csatlakozzanak? A, ezen kívül pedig a főügyészséggel foglalkozó rendelet kialakításakor azon aggódtunk, hogy nem lesz eléggé európai, hogy a nemzeti érdekek érvényesülnek a delegált ügyészek eh, tekintetében. Ezzel kapcsolatban mik az elképzelései, milyen intézkedésekkel igyekszik majd biztosítani, hogy valóban független és valóban európai ügyészség legyen ez. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban az Eurojust, össze, Eurojust összekötői szerepe rendkívül fontos, hiszen ez egy teljesen természetes kapcsolat, a két szerv között. Tudjuk, hogy mi az Eurojust, mik a keretek, illetve mi a kapacitása, az egész Európai Uniót lefedi, sőt, még ezen tovább is lép, hiszen más országokkal is együttműködési megállapodást írt alá. Összekötő ügyészségek, ügyészségek keretében együttműködik különböző országokkal, úgyhogy Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy kiegészítsek e, e, egymást a két szerv. Ezen kívül nagyon szoros együttműködésre van szükség pontosan azért, hogy az együttműködés kereteit egyértelműen lássuk, illetve a kommunikációs csatornákat kialakítsuk, ne legyenek átvedések, ugyanakkor gyorsan és gördülő, gördülékenyen folyjon az információ. Például, hogyha egy koordinációs ülésre van, ülésről van szó, vagy pedig egy nyomozási bizottság felállításáról, ami pedig a E, delegált ügyészek kérdését illeti, nos ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon fontos. A rendelet alapján e, lehet e, két kalapja is ennek az európai dele- delegáltnak, illetve lehet olyan is, aki csak az ügyészségen dolgozik. Itt meg kell találni az egyensúlyt, és azt hiszem, hogy párbeszédet kell folytatni azon tagállamokkal, akik mindkét szerepet bekívánják tölteni hiszen ez valóban nehézséget jelenthet, és mindenképpen megfelelő szabályokra van szükség, ezt a főügyésznek kell kialakítania. Thank you, and now Eva Jolie, please. My apologies for her. Köszönöm, Eva Jolie, kapszott. Le procureur général. Főügyész úr, szeretném tudni, hogy hogyan gondolkodik az Európai Ügyészség kompetenciájának kibővítéséről, gondolok itt a terrorizmusra, illetve a környezetvédelmi bűncselekményekre. Ezen kívül tudni szeretném azt is, hogy ön felelős tisztviselőként független, függetlene, és tudni szeretném, hogy vizsgálatokat indított-e a Panama dokumentumok kapcsán, illetve a pénzmosás kapcsán, ahol ugye azok a bankok is érintettek, akik önhöz tartoznak. Je vous remercie, Madame la députée. Köszönöm szépen. Ami a kompetencia kibővítését illeti, természetesen ez egy nagyon lényeges, lényeges kérdés és mindenki várja erre a választ. Nos, igen, Amikor föláll végre ez az ügyészség, mint egy repülő, aki, aki fölszáll és eléri az utazási sebességét, nos, akkor fog, akkor fog fejlődni. Ez ugye benne van a Lisszaboni Szerződés 86-os cikkében is, tehát ez benne van az egész szervezetbe, de legyünk óvatosak, ahogy az angolok mondják, lépésről lépésre haladjunk hiszen nagyon fontos, hogy ez a kapacitás megállja a helyét, ugyanúgy, mint a repülő motorja esetében, tehát először el kell indítani az egész rendszert, és utána látjuk majd, hogy, hogy képes erre vagy sem. Tehát valóban ez egy nagyon fontos kérdés. A terrorizmus egy opció lehet, aztán valóban környezetvédelmi bűncselekmények témája is fölmerül az összes súlyos, határon átnyúló bűncselekmény ide tartozik, tehát elég, elég széles a tér, és valóban ezekből semmit nem zárok ki. Ami pedig a függetlenségre vonatkozó kérdést illeti, illetve a Panama dokumentumokat, a Panama paperöket, nos, mindenütt alaposan végeztem a munkámat, vannak más területek, amelyekre most nem térnék ki, mert folyóügyekről van szó, de valóban ma a főügyész asztalára tartoznak ezek a kérdések, nem pedig a minisztériumhoz. Tehát valóban mindenkinek a munkáját ellenőrzöm, aki, aki az én tisztségem alá tartozik, és mivel főgyész, főügyészi pozícióban ez, ez a kérdés, ez valóban hozzá tartozik. I'm so sorry. I'm... Elnézést kérek, mondja az elnök. Barbara Spirelli kap szót a GUE nevében. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Kétel, nem kételkedem a függetlenségben, az EPO kapcsán viszont azért én kételkedem a tagállami ügyességek függetlenségével. Pozitívan nyilatkozott az úgynevezett függetlenségéről az ügyészségeknek. Franciaország esetében nem értek ezzel egyet. Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen fajta konkrét eszközeik vannak arra, hogy megszüntessék az olyan helyzeteket, hogy bizonyos tagállamokban ez a fajta függetlenség gyenge pontokat mutat. Úgy gondolom, hogy meggyőzőnek kell lennünk, pozitív klímát kell teremtenünk, a többnyelvűség, ez, ez nem elegendő. A diplomácia sem elegendő. Nem, én szerintem itt nincs helye a diplomáciának. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kérdését. Tisztelt képviselő asszony, szeretném azt mondani, hogy természetesen az európai ügyészségnek nagy diplomáciai készségekre van szüksége, főként a függetlenség miatt. A függetlenséget nem lehet elrendelni, ezt meg kell szerezni. Franciaországban az ügyességeknél azt láttuk, hogy megváltozott a mentalitás, és azt láthatjuk. Ezt azért mondom, mert én ezt belülről láttam. Tanúsíthatom ezt, hogyha én leszek majd az Európai Ügyesség vezetője, 58 éves vagyok, ezt megmondom, tehát majdnem 60 éves leszek, mire megkezdem ezt a mandátumot, és nem igazán várhatok sokat az, az francia ügyészségtől, úgy gondolom, hogy számomra ez tényleg egy nagyon fontos hivatal lesz. A napi szintű együttműködés az ügyészségek között, illetve az Európa ügyészség között a az állandó tanács, a delegált európai ügyészek. Nagyon fontosak ezek, főként a delegált európai ügyészek, hiszen ők a hőmérői, a, annak a hőmérsékletnek, hogy mi a helyzet a nemzeti ügyészségeknél. Nagyon fontos a koordináció az Európa Ügyészség részéről, hogyha szabálytalanságok vannak, ezt is láttuk az Eurojust az éves jelentésében erről már beszélt, és az én esetemben én, mint kinevezett eh, európai ügyész, akkor én erről mindenképpen jelentenék önöknek. Köszönöm szépen. Nos, azon túl, amit már korábban elmondott, tudna még beszélni a nagyobb, jelentősebb ügyekkel kapcsolatos tapasztalatairól? Esetleg olyan ügyekre gondolok itt, amelyek média figyelmet is ébresztettek. Mint tudjuk, az Európai Főügyészség a legnehezebb politikai színezettel is rendelkező ügyekkel foglalkozik majd. Nemzeti szinten az ügyészség vagy a rendőrség sok esetben nem hajlandó fellépni, nem hajlandó vizsgálódni, pláne nem vádat emelni. Akkor sem, hogyha nyilvánvaló bűncselekményekre került sor. Mit fog tenni, hogyha nem hajlandók a tagállamok együttműködni? Tudna esetleg konkrét példát mutatni olyan esetekre, amikor bűnszervezetek ugye visszajönnek az Európai Unió költségvetésével, és elmondaná, hogy hogyan kezelni ezeket a helyzeteket? As to the media. I can tell you that I have... Nos, a médiára térve annyit mondhatok, hogy jelentős tapasztalatom van főügyészként a média érdeklődésére számotart ügyekben. Volt olyan eset, amikor egy magas beosztású köztisztviselő volt az érintett, akivel rendszeresen hetente kellett találkoznom a prefektúrán, a regionális igazgatásban, és ez a tisztviselő ott helyi vezető volt, ellene kellett vádat emelnem a közvagyonnal való visszaélés miatt, és aztán ez hamar kikerült a médiához, nem tőlem egyébként, hanem szakszervezetektől, és ezzel az ügyel kapcsolatban is megtanultam, hogy mindig szigorúan függetlennek, pártatlannak kell lennünk, és az adott személy mellett és ellenszóló bizonyítékokat is figyelembe kell vennünk. Úgyhogy volt már alkalmam olyan ügyeken dolgozni, amelyekre odafigyel a média. Azon országokra térve, amelyek esetleg nem működnek majd együtt az Európai Ügyészséggel, nos, ez a főgyésznek és a, a kollégiumnak is a feladata lesz. Demonstrálni kell, hogy a, az Európai Főgyészség egy fontos szereplő ilyen ügyekben, és hogyha felmerül egy-egy visszaélés gyanúja, akkor az hozzánk tartozik, és természetesen a, a főgyész elszámoltatható a parlament vagy éppen a tanács előtt. Erről soha nem szabad megfeledkezni, hiszen igen fontos kérdés. Köszönöm szépen. Emilien Powell, az a Szentítő. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy nyelvi gondok nem lesznek, hogyha ön lesz a fő. Execution service is regulated differently across a főügyészség the European delegated prosecutors in detecting and investigating PIF offenses at national level in equal manner across member states and hogyan kíván meggyőződni arról, hogy a függetlenségi követelmény követelmény teljesíti, ugye ez benne van a, a hatos cikkben, az EPPO hatos cikkében, és még egy kérdésem lenne, ami a titkos szolgálatokat illeti, Gondol-e arra, hogy esetleg titkos szerződést vagy jegyzőkönyvet írjon alá ilyen titkos szolgálatok annak érdekében, hogy az EPPO nyomozásait segítse? Köszönöm a kérdést először is, ami a delegált ügyészség munkáját illeti. Ez mindenképpen egy erőssége az Európai Ügyészségnek. Ahogyan korábban is elmondtam, és szeretném ezt megismételni, az Európai Delegált Ügyész az, amely az összekötő szerepet tölti be a nemzeti ügyészségekkel. Ezért nagyon fontos, az európai ügyészség számára, de a tagállamok számára is az, hogy a delegált európai ügyészt egy stratégiai eh, szerepbe tegye, egy olyan helyre, ahonnan meg tudja szerezni a legfontosabb dokumentumokat, illetve a legfontosabb információkat, és ezeket aztán tovább adhatja az Európai Ügyészségnek. De természetesen egy-két delegált ügyész nagyon nagy területet le kell, hogy fedjen, és nagyon fontos az is, hogy a delegált ügyészségek kapcsolatban legyenek egymással, illetve a nemzeti ügyészségekkel. Így tehát oda kell figyelni ennek a rendszernek a kialakításához és kialakítására, illetve arra, hogy megfelelően történjen az információcsere. Ez a kérdés nagyon sok kritikát kap mostanában, és azt gondolom, hogy valóban itt egy stratégiai szervezési kérdésről van szó, már rögtön a kezdeteknél erre oda kell figyelni. Ami pedig a második kérdését illeti, ez rendkívül érdekes, hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy egyre több információ cirkulál, és szerintem a titkos szolgálatok nem az Európai Ügyészség partnerei, privilegizált partnerei. Én ügyészként olyan szolgálatokkal dolgozom együtt, akik ügyészségi anyagot, bizonyítékokat adnak, és európai ügyészként, főügyészként is szintén ezt kellene tennem. Makové, please, for the ECR. Monika Makové, tessék. Köszönöm a szót. Az első kérdésem a következő lenne. Ön szerint a főügyész szerepe inkább koordinátori szerep és a féle diplomáciai feladatkör, ugye a tagállamok közötti koordinációt szolgálja, vagy pedig effektív ügyészi eh, feladat például mondjuk csalási ügyekben kell képviselni a vádat, melyik feladatát tartja fontosabbnak? Második kérdésem pedig a következő lenne. Mely hm, cselekmények, milyen bűncselekmények tartoznak az Európai Főügyészség hatáskörébe? Mondjuk hm, az európai hm, forrásokat és áfát érintő csalások ide tartoznak, de ezen kívül tudna más példákat mondani? Milyen cselekmények tartoznak az a hatáskörébe? Vă mulțumesc! Madame la députée, je vous... Tisztelt képviselőasszony, igen, választ adok a két kérdésére. Az európai főügyész mindkét kapacitással, mindkét területtel rendelkezzen. Egyrészt a koordinációval, más, illetve a diplomáciai érzékenységgel, de nem csak erről van szó, hanem emellett ö, ismernie kell a témát, és hogyha például a testületben a, a, a pénzmosásról beszélnek, vagy a csalásról, akkor pontosan ismernie kell, hogy hogy ez, ez milyen jellemvonások tartoznak egy-egy bűncselekményhez. Tehát itt tulajdonképpen az ügyészség technikusáról van szó, és pontosan ennek értelmében nyújtom be a jelöltségemet. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy meglegyenek a megfelelő szabályok az EPPU számára. Ugye ennek az a lényege, hogy az Európai Ügyészség eszközét felruházza olyan lehetőségekkel, hogy együtt tudjon működni más ügyészségekkel, illetve a résztvevő és nem résztvevő országokkal. Tehát itt egy többszörös kalapról van szó, ha úgy tetszik, és ezért egyrészt úgy gondolom, hogy technikusként kell működni, ez nagyon fontos, de nem, nem csak erről van szó. Ami pedig a szabálysértések listáját illeti, most nagyon gyakran beszélünk a körhintacsalásról, a héjacsalásról, és így tovább. Itt azt hiszem, hogy az EPPO rendeletében is utalunk a PIF irányelvre, amely meghatározza meg, meg ezeket a szabálysértéseket. Ide tartozik a csalás, a pénzmosás, a közjóval való visszaélés, és így tovább, és e, minden olyan bűncselekmény, illetve szabálysértés, amely érinti az Európai Unió érdekeit. Radev. Az EPP nevében Radev úr következik. Köszönöm szépen. Sajnos egy kis technikai probléma van. Mr. Radev, Mr. Radev, stop for a second. Köszönöm. interpretation, can you start again, please? Имайки предвид вашия богат опит в Френската прокуратура и на европейско ниво, nagy tapasztalata van a francia ügyészségben, európai szinten is van tapasztalata az Eurojust létrehozás Ausztriában. So, not the relay, that's why it takes time. It takes a bit of time. It's a relay language. Ah, okay. It takes a bit of time, we can... We can... Egy kicsit tudunk várni, van már francia tolmácsolás? Elnézést kérjünk Radev úrtól, hogy újra kell kezdenie. <laughs> Az én bolgárom nem annyira jól mondja Имайки предвид вашия богат опит, вие наистина осъзнавате предизвикателството. Rengeteg tapasztalata van önnek, tudja, hogy milyen fajta kihívások állnak a, az Európai Ügyészség előtt. A motivációs levelében, illetve a válaszaiban arról beszél, mennyire fontos az egyensúly, hogy mennyire fontos az, hogy minden kétformán használja a szabályokat, konszenzusról, párbeszédről beszél. Ebben az összefüggésben azt kérném öntől, hogy mondja még azt el nekünk, hogy ön az együttműködést, a párbeszédet hogyan látja a tanácsok, az Európai Ügyészség, illetve e, az ügyészségek között annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket lehessen elérni a vizsgálatoknál. Ön arról is e, beszél, hogy a tanácsot esetleg valamilyen módon lehetne specializálni. Ezt hogyan gondolja? Ezen kívül azt is kérdezném, hogy ön gondolja-e azt, hogy valamilyen módon ö, ismeretessé teszi majd az Európai Győzség munkáját az állampolgároknál? Blagodaria. <laughs> That's the only one. <laughs> Uh, monsieur le député, je, effectivement... Köszönöm szépen a kérdést, tisztelt képviselő úr. Valóban az állandó tanácsokra kitértem az írásos válaszomban is. Valóban rögtön a kiinduló pontnál szabályozni kell ezt a kérdést. Miért? Azért, mert maga a struktúra, az Európai Ügyészség működése, működésében az állandó tanács adja a motort, adja a középpontot, tehát operatív szempontból ez rendkívül fontos és a főügyésznek mindenképpen oda kell figyelnie arra, hogy az ügykiosztás egyenletes a különböző tanácsok között, és természetesen pontosan meg kell határozni a, a specializációt, illetve a tartalmi kérdéseket. Ez tehát a főügyészhez tartozik ez a kérdés, azért, mert itt a delegált ügyésszel kell együttműködni, akik a tagállamokból szerzik be az információt, illetve irányítják fölfelé, valamint nyomozási vizsgálatot indíthatnak el tehát nagyon fontos az állandó ö, tanácsok szerepe. Itt a lényeg az egyensúlyon van, az egyensúly kialakításán, hiszen a szabályozásban az szerepel, hogy random, tehát véletlenszerű módon ö, osztják ki az ügyeket. Nos, talán a véletlenszerűséget néha kicsit korrigálni kell specializációval, illetve esetleg funkció vagy földrajzi kiosztás alapján. Az első lépés, első lépések talán majd utat mutatnak ebben a kérdésben, és aztán tovább lehet ezt fejleszteni. Okay, and finally for the Libe Committee, the Végezetül pedig a Libe Bizottság eh, nevében Dietmar Kösztár kap eh, lehetőséget kérdezni. Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm a prezentációt. Itt vagyok, mondja beszélő. Megtalálja kamera, illetve a részvevők. Jó, meg van világító, úgyhogy jól látható. Nos, köszönöm elnök úr, és köszönöm Bonner úrnak is a bemutatkozását. A következőt szeretném kérdezni. Foglalkozott-e valaha komplex határokon átnyúló nyomozásokkal, konkrétan szupranacionális testület keretein belül, amely koordinációt, egyeztetés, tárgyalást igényelt, illetve felmerültek a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok közötti hatáskör ütközések is. Ezen kívül mit gondol az Európai Ügyészség hozzáadott értékéről, illetve hogyan kívánja ezt a hozzáadott értéket igazolni, bizonyítani azon országok felé, amelyek nem csatlakoztak egyelőre az Európai Ügyészséghez, annak érdekében, hogy később úgy döntsenek, hogy belépnek. Illetve van-e tapasztalata pénzmosás ügyekkel kapcsolatban? Köszönöm. Ma réponse sera la suivante. Válaszom pedig a következő. Ami a koordinációt illeti, tehát a határon átnyúló kérdések koordinációját, itt tapasztalattal rendelkezem az Eurojust-ban szerzett tapasztalataim alapján. Úgyhogy itt egy koordinációs ülést vezethettem, konkrétan egy pénzmosási ügyben, az Eurojust keretében. Ez is egy határon átnyúló csalás volt, öt ország érintett, ezek közül Svájc is, aki ugye, amely ország ugye nem az Európai Unió tagja, de együttműködés, együttműködési megállapodást, megállapodást írt alá az Eurojust Svájccal, és egy nap alatt döntést, döntést hoztunk, illetve ugyanazon a, ugyanazon a napon különböző 15 bankban végeztünk vizsgálatokat, és Itt a vagyontárgyakat, illetve a bűncselekmény által szerzett vagyontárgyakat foglaltuk le ugyanazon a napon, ugyanabban a, az órában különböző bankokban, és döntés született erre az intézkedésre vonatkozóan, mind az öt országra vonatkozóan, és ide tartozott ugye Svájc is, ahogy mondtam, a Ugyanaz a napon történt a fellépés, és itt mintegy 10 millió euró, eurónyi összeget sikerült lefoglalni, illetve az ezt kitevő vagyon mintegy 80 százalékát. Nagyon jól mutatja ezt tehát, hogy mi a hozzáadott érték, hogyan lehet kiegészíteni a nemzeti jogszolgáltatást, illetve egy európai főügyészség milyen hozzáadott értéket képviselhet. Nagyon szépen köszönöm. Most a KONT szakbizottság folytatta, örömmel hallgattam önt. Mindig a franciák olyan jól el tudják magukat adni, nem okoznak csalódást. Ebben az összefüggésben az Olafról kérdeznék. Ön milyen szerepet szán az Olafnak? a vizsgálatoknál. Az eh, közigazgatási vizsgálata nagyon furcsa dolog, nem minden országban ismerik ezt. Néha gond van az Olaf esetekkel. Ön hogyan látja az Olaf jövőbeni szerepét? Én vagyok az Olaf rendelet előadója, tehát most elmondhatja a kívánságát is most nekem. Köszönöm szépen a kérdését, ami az adminisztratív vizsgálatokat illeti, ez egy önmagában lévő kérdés, és ez kérdés az ügyészség számára is, hogyha az Európai Ügyészség, hogyha jogi vizsgálatokat folytat, akkor felmerül itt a kérdés, hogy mi lesz majd az EPPO és az OLAF között a viszony, hogyan tudnak együttműködni, úgy, hogy az egyik az administratív szinten dolgozik, a másik pedig a jogi szinten. Úgy gondolom, hogy óriási kihívás van itt, ennek meg kell felelnünk úgy, hogy a jövőben a szabályokat tudom, hogy az Olaf rendeletet épp felülvizsgálják, ez is fejlődik, és úgy gondolom, hogy itt kell majd döntéseket hozni annak érdekében, hogy a jövőben ezt tudjuk kezelni, és hogy az EPPO az OLAF többletértékét megnyerhesse magának az administratív vizsgálatokra is szükség lesz majd akkor is, hogyha például arról van szó, hogy pénzt kell visszaszerezni. Az Olaf tud ezzel foglalkozni. Az EPPO szempontjából az Olaf előnye az az, hogy az Olaf már ismeri ezeket az eseteket, tehát megvan a háttérismerete, én abból indulok ki, hogy a jövőben ez az interoperabilitás, vagyis az a kapacitás, képesek vagyunk együttműködni, ez még erősebb lesz annak érdekében, hogy az EPPO ezeket az információkat, ezeket az olapvizsgálatokat is megismerhesse, hogy alkalmazni tudja ezeket az információkat, és így a bíróság elé tudja ezeket vinni. Ez nagyon fontos, ez a legfontosabb. A legfontosabb az az, hogy az ügyek a bíróság elé kerüljenek, és ott valamilyen fajta döntés szülessen. Ezt az utat együttesen kell bejárnunk az alaffal. Pirinski kolléga. Thank you, Madam Chair. Over here. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Nos, nyilvánvaló, hogy Bonner úrnak Jelentős tapasztalata van a bűnügyekkel kapcsolatos európai együttműködésben. Azt szeretném megkérdezni, hogy nyilván ez jelentős diplomáciai készségeket kíván, össze kell hangolni a különböző szereplők munkáját európai főgyészként, és ön említette, hogy fontos a a szakértelem. Én viszont azt gondolom, hogy az nem igazolt, hogy ezektől a készségektől ön határozott ügyész lesz, és nem igyekszik mondjuk kerülni a konfliktusos helyzeteket. Tehát mi igazolja azt, hogy ön elszánt lesz, makacs lesz, végigviszi az ügyeket, és a, a szimpla agressziónál valamilyen módon eredményesebb tud lenni. egy ügyésznek soha nem kell agresszívnak lennie, tisztelt képviselő úr, viszont határozottnak kell lennie, és ezt nagyon jól tudom. A diplomáciának is megvannak a maga határai. Az, hogy valaki diplomata, az azt jelenti, hogy tudja, meg tudja szerezni az információkat, érzi hogy mi, milyen helyzetben van, tehát ez egy bizonyos intelligenciát jelent. Ami pedig az ügyészi feladatot illeti, a jogszolgáltatás során elképzelhet, e, mindig egy döntést kell hozni, és hogyha ez a helyzet áll felül, akkor ezt a döntést meghozom. Például francia ügyészként, amikor nehéz döntést kellett hozni, akkor soha nem bújtam a, helyett, a helyettesei mögé, hanem összefogtunk, összefogtunk, és hiszen a, a több, több agy, több fej sokkal jobban tud együtt gondolkodni, de aztán mindig én hoztam, én hoztam meg a döntést, és mindig a fő ügyésznek kell felvállalni a felelősséget, ezért is tölti be ezt a szerepét, tehát nem bújhat a többiek mögé. Ha pedig az európai főügyészről beszélünk, akkor ennek függetlennek kell lennie, és nem félhet semmilyen döntés meghozatalától. Akár ezt láthatjuk a büntető törvénykönyvekben is, meg kell vizsgálni, hogy mit mondanak ki -e a szabályok, meg vannak-e, történt-e és igen vagy nem, vannak-e bizonyítékok, igen vagy nem, és ez alapján hozza meg az ember a döntést. Ezt tettem az elmúlt 32 esztendőben, a tapasztalataim során pontosan ezt tettem, és soha nem bújtam semmi mögé. Frau Kollegin Makowai, bitte. Makovej asszony. <clears throat> Mulțumesc. Um... Köszönöm szépen. Ha megnézzük a 2017-es Olaf jelentést, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok csalásra vonatkozó vizsgálat, eh, ahol az európai alapok voltak érintettek, olyan eseteket tartalmaztak, amelyek Romániához kötöttek, 11 ilyen volt, és egy tucat Lengyelországban, Magyarországban, Bulgáriában, illetve Görögországban is voltak esetek, és kisebb számban voltak Olaszországban, Németországban és más országokban esetek. Ebben a kontextusban a következő a kérdésem. A csalási esetek, amelyek a, az, a hia hoz illetve az európai alapokhoz kötődnek, azok sokkal magasabb arányban vannak jelen Kelet-Európában. Úgy tűnik, hogy itt ezek aránya magasabb, mint más tagállamokban, ezt látjuk az Olaf jelentésből. Önnek milyen tapasztalatai vannak ezen büntettek, gazdasági büntettek leküzdésében, hiszen itt politikai szintről is szó van. Az Eurojust esetében van ennek ilyen tapasztalata, gondolok itt főként Romániára, illetve Bulgáriára. Tisztelt képviselőasszony, az Eurojust-nál 2003-2007 között dolgoztam, akkor, amikor Románia és Bulgária érkezőben volt, és ugye ez, ez időszak előtt pedig volt egy olyan időszak, amikor nem szerepeltek ezek az országok a munkánkban. A 2017-es jelentésre utalt, Olaf jelentésre utalt. Itt ugye számszerűsített tételeket látunk, bár nem kimerítő jelleggel, és itt néha az úgynevezett régebbi országok, országokra utalunk, ugye én is ide tartozom. Az Európai Ügyészség vezetőjeként nem feladatom az, hogy a dosszék száma alapján hozzak döntést egyes, egyes országokról, vagy bíráljak valakit, és nem is a, arról van szó, hogy újra mutogassunk egymásra. Nem arról van szó, hogy egy ország régebbi vagy régebben van az Európai Unió keretében, vagy sem. Vannak kérdések, vannak dolgok, amelyeket végig kell vinni, amelyeket ki kell nyomozni. Például gondolok itt Burgondiára, ugye az a saját országom esetében, aztán a héja csalásra, szinte, szintén a burgondi borgazdaságok esetében, és elmondhatom, hogy bizony ebben a kérdésben nagyon sokan elvesztették a pozíciójukat. Tehát én személy szerint bizony nagyító alá veszem ezeket a kérdéseket, és megvan a saját tapasztalatom, a saját tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy bizony ezek a tapasztalatok összeállítanak egy főügyészt, és segítik a munkáját. Yes, thank you, Chair. Um... Hintfeld asszony, köszönöm, elnök úr. Nos, Bonert úr, nem hiszem, hogy bárki kétségbe vonná, hogy ön kiváló ügyész. A kérdés inkább az, és ezt a szeszendűs kollégám is felvetette már, hogy eléggé pitbull alkatú-e ehhez a feladathoz. Az EU-s pénzeket érintő csalások azok nem csak könyvelési ügyeskedések, kőkemény bűnözők vannak érintve, akik akár gyilkolni is képesek, ahogy azt az elmúlt években már egyszer-kétszer láthattuk. És ráadásul az a gond, hogy a kormányok nem feltétlen szövetségesei az Európai Ügyészségnek, hiszen lehet, hogy ellenük kell nyomozást indítani. Úgyhogy ez már azért egy más kategória. A kérdésem második része pedig az lenne, hogy ennek ismeretében ön csak a tagállamok által nyújtott bizonyítékokra épít majd, vagy esetleg más forrásokból érkező információkat is befogad és felhasznál. Köszönöm. Nos, igen. Itt az főgyész determinációjáról van szó, az elkötelezettségéről. Néha fel kell lépni a főgyésznek egy-egy tagállam ellenében, igaza van a tisztelt képviselőasszonynak. asszonynak. Ami pedig a pitbull kifejezést illeti, nos igen, értem, hogy mit akar ezzel mondani, bár lehet, hogy ez a kifejezés azért egy kicsit túlzott, de valóban itt az erőről van szó, illetve az elkötelezettségéről. Erőről, hogy a rosszal szembenézzünk, és a ügyészség keretében a eddigi munkám során pontosan láttam, hogy milyen kockázatokra utalt ön most, és valóban az ügyészség vezetőjéken, ügyészség vezetőjéken teljes függetlenségben kell eljárni, nagy erővel és fellépéssel, gyorsan, néha még gyorsabban, mint gondolnánk, hiszen ebben a pillanatban az összes szövetségest föl kell tárni a demokratikus konfigurációban, úgyhogy ezek a szövetségesek önök, tisztelt képviselő hölgyek és uraim. Én önöknek tartozom beszámoltathatósággal, önök viszont az európai állampolgárok képviselőjéként segítik a főügyész munkáját. És aztán persze természetesen egyéni szinten bátorságra van szükség, ebben soha nem szenvedtem hiányt, és teljes integrál, integritással végeztem ügyészségi munkámat. Nincsenek, nincsenek kérdéseim ebben a tekintetben, erős, határozott egyéniséggel következetesen végzem a munkámat. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Ön említette a bevezetőjében, hogy az EPPO-nak meg kell győzni azokat az országokat, amelyek nem csatlakoztak eddig, hogy későbbiekben csatlakozzanak. Hát sok sikert ehhez, gondolván arra, hogy a magyar főügyész azt mondta, hogy az EPPO-hoz nem csatlakoznak azért, mert az EPPO-nak nagyon rossz a minősége. Tehát szerintem eléggé nehéz feladat áll ön előtt. Én a politikai nyomásról szeretnék kérdezni, ami esetlegesen önre nehezethet a tagállami kormányok részéről, illetve az ügyészekre, az önügyészére eh, nehezethet a tagállamokban. Néha eh, ez eh, nem annyira látható. Hogyan tudja majd megvédeni a saját csapatát, a saját embereit? A másik kérdésem pedig az ahhoz kötődne, hogy önnek milyen tapasztalatai vannak a szisztematikus korrupcióval, az EU-s pénzek szisztematikus, az EU-s pénzekkel való szisztematikus visszaéléssel kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak, látotta ilyet, és milyen fajta tervei vannak arra, hogy ezt megszüntesse. Tisztelt képviselő úr, az első kérdésére azt reagálnám, hogy az Európai Ügyészség ereje abban áll, hogy modellként példát statuál, és abban nem vagyok biztos, hogy az Európai Ügyészség szerepe az, hogy politizáljon a nem résztvevő országokkal. Tehát ez nem az Európai Főügyész feladata, hogy egyénileg minden tagállamot meggyőzzön arról, hogy a megerősített együttműködés keretében dolgozzon együtt az EPO-val. Ennek megvan a, más, meg, megvan a maga helye. Azonban a példa ereje az nagyon fontos, és ezt láttam az Eurojust esetében. Először is nagyon kritikus pillantásokat kaptunk, szkeptikus pillantásokat kollégáktól, más tagállamok különböző szerveitől, de aztán szépen lépésről lépésre a példa erejével megmutattuk, hogy valóban fel tudunk szállni, repülni tudunk, valóban el tudjuk végezni a munkánkat, és ez az a példa, amely erős lehet a nem résztvevő országokkal szemben, de hát a politika feladata az, hogy a nem résztvevő országokat meggyőzze a csatlakozásról. Ami pedig az ügyészség tagjainak védelmét illeti, nos, ez az ügyészség vezetőjének feladata, tehát az európai ügyészek, illetve a delegált ügyészek, valóban mentesek legyenek a nyomástól, és ezt úgy lehet elérni, hogy az ügyészség vezetője szoros kapcsolatban van az európai ügyészekkel, illetve rendszeresen találkozik az összes delegált európai ügyésszel azért, hogy ha nyomás nehezedik rájuk, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, akkor ez, erről tájékoztathassák a vezetőt, és és akkor rögtön föl lehet lépnie a főügyésznek, illetve szembe mehet az adott tagállammal. Madame la Présidente, merci. Monsieur Bonner, vous aurez compris. Köszönöm szépen, Boné úr. Jól látja, hogy az ügyészség függetlensége központi kérdés számunkra. Beszélt arról, hogy mintegy 32 esztendős tapasztalat áll ön mögött Franciaországban, Franciaországban, amely nem híres a teljes mértékű függetlenségéről. Ön ugye 32 évvel ezelőtt kezdte a munkáját, de ma látjuk, hogy mi történik például a sárga mélényesek elnyomása során, és hogy mennyire a hatalom markában van az ügyészség. Két kérdésem lenne először is. 32 éves tapasztalata során ki tudja elmondani azt, hogy soha nem engedett a politikai nyomásnak. A második kérdésem. 32 esztendő alatt a franciaországi, franciaországi ügyészségi munkája során volt-e olyan ügye, amely amely fölvette, fölvetette a politikusok korrupciójának krónikus problémáját, és ha igen, akkor milyen lépéseket foganatosított ezzel szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését, tisztelt képviselő úr, ami a minisztérium függetlenségét illeti, igen, ez változott voltak olyan esetek a múltban, amelyet én ugyan nem éltem meg, amikor nagy nyomást gyakoroltak, és az is igaz, hogy volt olyan példa is, ahol ahol a miniszter járt el, vagy lépett föl az ügyészségek, ügyék, ügyészségek segítségével. 2013-ban azonban egy nagyon fontos változás történt, hiszen törvény született erre vonatkozóan. Példát is mondanék arra, hogy mi történt azóta. Egy ügyben feladatom volt az, hogy a bűnügyi kérdésekben a minisztériumhoz forduljak, egy minisztériumi szervhez, és ez a főigazgatóság, ezzel kellett fölvennem a kapcsolatot, és ez tulajdonképpen a 2013-as reform előtti időszakban történt. És nagyon nagyon féltem attól, hogy, hogy milyen, milyen tanácsot kapok, attól félve, hogy nehogy az már rögtön egy, egy bírálatnak feleljen meg, máshonnan kellett beszereznem az információkat. De most már egy, egy teljesen más helyzetet találunk Franciaországban, a Medvegyev kontra Franciaország ügy után, Természetesen ez a, ennek az útnak nem jártunk még a végén, hiszen még várjuk az alkotmányos reformokat, de ami a korrupciós ügyeket illeti, valóban a, a, franco, a francia-német együttműködés keretében voltak erre vonatkozóan tapasztalataim. És itt az elnök félbeszakítja a, félbeszakítja a jelöltet mondván, hogy a harmadik kérdésben választ adott a jelölt erre a kérdésre. Monsieur Bonner, um, I'd like to thank you. Um... Boné úr, köszönöm szépen én is minden képviselő nevében azt, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a képviselőknek a türelmüket és a fegyelmezettségüket. Általában ezek a meghallgatások nagyon hosszadalmasak. Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesek. Szeretném Bonner urant arról tájékoztatni, hogy kiértékeljük majd a meghallgatását. Hivatalosan válaszolunk majd Tajáni úrnak. Köszönjük szépen az idő, idejét és azt, hogy eljött ide. Nagyra értékeljük ezt. Dear colleagues, uh, we're nearly there. We, we will now have our third candidate. I know it's a very long... Uh, most jön a harmadik eh, jelöltünk, nagyon hosszadalmas ez eh, az eljárás. Köszönöm a kitartásukat, rendkívül hosszú ez a mai nap. Érkezik a harmadik jelöltünk, kérem, hogy maradjanak továbbra is fegyelmezettek. Tartsuk tiszteletbe az utolsó jelöltet is, és mindjárt meghallgatjuk. colleagues, if you want to, uh... Nos, kedves kollégák, azt akartam éppen javasolni, hogy tartsunk egy kis szünetet, de úgy látom, hogy a jelölt uh, már útban van, úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk. dear colleagues, please take your... Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Kérném, hogy eh, annak érdekében, hogy tisztelve tartsuk a jelölteket, kérem, hogy csendesedjenek el. Egy kis, persze a sajtot is arra kérem, hogy persze fotózzanak, de azért eh, a józanész keretein belül tudom, hogy a sajtó nagyon fontos, de kérem, hogy egy kicsit figyeljenek rám, és utána akkor elkezdhetjük. If you allow us to begin, and out of respect for the candidate, because the candidate will have to speak. Nos, kérem, hogy adják meg a tiszteletet a jelöltnek, a, ugye beszélni kell a, a részvevőkhöz, úgyhogy kérem a sajtóképviselőit álljanak egy kicsit oldalra. Kérem, hogy álljanak félre. Köszönöm szépen. Nos, kedves kollégák, önöket is kérem, hogy a lehető legkevesebbet közlekedjenek a, a teremben. Az első jelölt ideje alatt elég sok mászkálás volt a teremben, ami nem a legszerencsésebb. Nos, következzen akkor tehát Kövesi asszony, a harmadik jelölt. Hasonló módon bemutatom, mint a korábbi jelölteket. Köszöntjük Laura Kövesit a libeülésen, és tájékoztatom, hogy hogyan zajlik majd a folyamat. Először a jelölt egy legfeljebb 7 perces bemutatkozó beszédet tart. Mérjük egyébként az időt a bemutatkozás alatt, illetve később a kérdések és válaszok alatt is. Itt van egy képernyő, ami mutatja, hogy mennyi ideje van. A bemutatkozás után jöhetnek a kérdések és válaszok, összesen 63 percben. 14 kérdés érkezik majd a Libe tagjaitól, 7 az Ekon bizottság tagjaitól egy perc van mindig a kérdése, és kettő perc a válaszra. Szigorúak leszünk a, az időkeretekkel. Ez a képviselő kollégáknak is szól, tehát tartani kell szigorúan az időrendet. Tanácsolásnak köszönhetően mindenki beszélhet az anyanyelvén a tanácsok érdekében kérek mindenkit, hogy ne beszéljen túlzottan gyorsan. Nos, ennyi bevezetés után Kövesi asszonynak meg is adnám a szót. Kérem, tartsa meg bemutatkozó beszédét, 7 perc van. Köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Örülök annak, hogy lehetőségem van bemutatkozni Először angolul beszélek majd a bemutatkozásom alatt, de aztán később, mivel sok román kollégám jelen van, illetve sokan nézik az ülést, románul fogok majd beszélni. Kezdjük tehát bemutatkozásommal. Laura Kövesi vagyok, több mint 23 éve vagyok ügyész. Az életem fele ügyészként telt. Az a munkám, hogy érvényesítsem az igazságszolgáltatást olyankor, amikor a büntető jog nem működik megfelelően. A román ügyészségen belül a legmagasabb pozíciókat töltöttem be. Románia legfőbb ügyésze voltam 6 évig, és a román korrupció ellenes ügynökség a DNA főügyésze voltam az elmúlt évben. A DNA egy speciális szervezet, amelynek kizárólagos kompetenciája van a magas szintű korrupciós ügyek, illetve az EU-s forrásokat érintő csalás tekintetében. Egy független és hatékonyan működő európai ügyesség felállítása egyedi szakmai lehetőség lenne számomra. Megtisztelő lenne, hogyha ilyen sok ember, politikusok, ügyészségi szakértők, és köztisztviselők munkáját folytathatnám, és ezt a gondolatot megvalósíthatnám, részt vetnék ebben a munkában. Kiemelt feladat most, hogy hatékonyan működhessen az Európai Ügyészség. Lássuk, hogy mi is ennek a szervezetnek a feladata. Meg kell védenie az EU pénzügyi érdekeit, vissza kell szereznie az esetlegesen ellopott pénzeket, illetve hozzá kell járulnia az a jog érvényesítéséhez. Ennek érdekében létre kell hozni egy emberi és pénzügyi infrastruktúrát, egy ügykezelő rendszert is be kell vezetni a tagállamokkal együttműködésben, létre kell hozni a, a belső működési szabályzatot, illetve administratív szabályokat is kell hozni, például adatvédelmi, HR és pénzügyi témák tekintetében. Annak érdekében, hogy az ügyészek hatékonyan dolgozhassanak, meg kell szabnunk a célokat, illetve ügyészségi stratégiákat az ügyészek kollégiumával, illetve nyomon kell követnünk azokat a folyamatokat, amelyek a stratégiák végrehajtását szolgálják. Együtt kell működni a nemzeti hatóságokkal, és meg kell alapodni a prioritásokról, illetve együttműködési megállapodásokat kell kötni a nem részvevő tagállamokkal és harmadik országokkal is. Emellett megállapodásokra van szüksége a eurojust az Europol-nal, az olaf és a pénzügyi nyomozó egységekkel, illetve egy stratégiai elemző osztályt is létre kell hozni a kockázatok és sebezhetőségek megvizsgálása, kielemzése érdekében. Ehhez az kell, hogy jó példával járjunk elől. Nekem személyesen nagy tapasztalatom van a nagy létszámú csapatok vezetésében, illetve a stratégiai döntéshozatalban és a belső szabályzatok létrehozásában, kialakításában. Megszoktam a külső nyomást és azt, hogy stresszes helyzetekben kell dolgoznom. A csapatommal együtt sikerült növelnem a magas szintű korrupciós és csalási ügyek nyomozásának hatékonyságát. A javak visszaszerzése volt a fő célom. A hivatali időm alatt a DNA több mint 2 milliárd eurónyi eh, vagyont foglalt le. Létrehoztam a pénzügyi nyomozások eh, rendszerét, szerkezetét, amelynek eredményeként a visszaszerzett eh, vagyontárgyak összege 300 millió euró fölött volt évente, ami tízszer magasabb, mint a megelőző időszakban. Erős nemzetközi partneri viszonyokat is kialakítottunk, közös nyomozócsapatokat hoztunk létre, és több mint 40 országban voltak közös műveleteink. Így sikerült például más országokban is jó néhány bankszámlát lefoglalnunk. Ezen kívül a pénzügyi csalások különböző típusait azonosítottuk, ami rálátást ad nekem erre a helyzetre, és segít a stratégiai intézkedések meghozatalában. Ezek a szakmai eredményeim, ezek a tapasztalataim, amelyekre építek. Lássuk most, hogy milyen elvekre épül a szakmai munkám. Azt gondolom, hogy az ügyészeknek mindig az igazság felderítése kell, hogy a célja legyen, és a jogállamiságot kell szolgálniuk, erős erkölcsi iránytűnek engedelmeskedve. Objektívnek kell maradnunk, és az igazságtalanság és a bűncselekmények esetében alkalmaznunk kell a törvényt, és tiszteletben kell tartanunk a nyomozásban érintett személyek eljárási és alapvető jogait. Ezért fontosak az ügyészek a jogállamiság rendszerében. Az a feladatunk, hogy mindenkire egyenlően érvényesítsük a törvényt. Ez minden európai ügyész munkájának közös eleme. Giovanni Falcone és Pierre Michel is ezen elvek mellett állt ki. Emellett azt gondolom, hogy csak egy profi, független és őszinte eh, igazságszolgáltatási rendszer léphet fel hat és hatásosan a korrupció és a pénzügyi csalások ellen. Az igazságszolgáltatás függetlensége nem csak az ügyészekre vagy a bírókra vonatkozik, az egész igazságszolgáltatási rendszernek függetlennek kell lenni, csak így érhető el az, hogy mindenkire egyformán vonatkozzanak a törvények. Emellett azt gondolom, hogy a függetlenség és az elszámoltathatóság csak együtt érvényesülhet. Azért is tisztában vagyok, hogy önök sok negatívumot hallhattak rólam, határozottan szeretném közölni, hogy semmi rejtegetni valóm nincsen, úgyhogy boldogan válaszolok minden lehetséges kérdésre. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A parlament fellépett azért, hogy az Európai Ügyészség erős legyen, ezért dolgoztak az irányelv kialakításakor, és így az eljárásjogi védelem erős lehet az egész Európai Unióban. A parlament fellép az alapvető jogok és a jogállamiság mellett. Ezért az európai adófizetők pénze jó védelmet élvezhet majd. Szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy részt vettem ezen a nyitott és pártatlan meghallgatáson. Thank you, Ms. We now move to the... Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig kezdjük a kérdésekkel. Roberta Metzola lesz első. Köszönöm szépen, Kövesi asszony, hogy eljött ide, annak ellenére, hogy mindenfajta akadályt görgettek az ön útjába. Tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzete, és az ön bátorsága nem csak Romániában inspirálta az embereket, hanem egész Európában. Az ügyészként az országának korrupcióellenes mozgalmának arca volt. Tudna elmesélni a magas szintű eseteiről, olyanokról, amelyek a média figyelmére is számot tartottak? Mit gondol az Olaf szerepéről? Hogyan tudna az EPPO az Olaffal és más ügynökségekkel itt működni? Az EPPO-nak a legkeményebb politikai szempontból legterheltebb esetekkel kell szembenéznie olyanokkal is, amikor a bűn, nemzeti bűnöldözői szervek, ügyészségek nem tudnak vagy nem akarnak ilyen estekkel foglalkozni. Hogyan fog majd szembenézni a nem együttműködő tagállamokkal ebben az esetben? Kövesi lesz, hogy nagyon hosszú kérdések voltak ezek, de továbbra is két percet kap a válaszokra. La am să vă A média szempontjából érdekes esetekre válaszolva, minden olyan eset, amelyet kivizsgáltam a DNA-nál, eh, a közülemi érdeklődésére eh, tartott számot. A DNA jogkörei főként a magas szintű korrupciós eseteket érintették. Embereket, emberek után nyomoztunk, akik eh, hivatalos funkciót lát, voltak el, szenátorok voltak, parlamenti képviselők voltak, miniszterek, vagy korábbi miniszterek voltak, és az emberek persze tudni akarják azt, hogy miért vizsgálottunk utánuk. Amikor közleményt adtunk ki, akkor mindig figyelembe vettük a bizonyítás terhét, mindig a jogszabályoknak megfelelően köz, adtunk egy közleményt. Ami az Olaf tapasztalatokat illeti, a tapasztalataimat ügyészként az Olaffal, az EPPO rendelet egyértelműen leírja az Olaffal történő együttműködést jövőben. Szoros együttműködésnek kell ennek lennie, cserére van szükség, az esetkezelési rendszert kell alkalmazni, és azt is leszögezik, hogyha az EPPO vizsgálatot kezd, akkor az OLAF nem kezdhet saját adminisztratív vizsgálatot párhuzamosan. Amikor a tagállami hatóságokat tehát együttműködésről van szó, erről is rendelkezik a rendelet, állandó konzultációra van szükség az EPP jogköréhez tartozó esetekben, és nagyon fontos az, hogy a delegált európai ügyészek is elvégezték a munkájukat. Kaufmann asszony következik az SND nevében egy percre. Welcome. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm Kövesi asszony. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a bevezetőjét is. A következő kérdést szeretném föltenni önnek. El tudnám mondani, hogy ön -e hogyan teljesíti a követelményeket, amelyekre szükség van az EPO főügyészének, és amelyek benne vannak a, a szabályzat 14. Eh, cikkében. Hogyan bizonyítja, hogy független, illetve rendelkezik azokkal a képesítésekkel, amelyek ehhez a munkához szükségesek. Köszönöm. Vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru că Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, és köszönöm a lehetőséget, hogy uh, bizonyos információkra kitérhessek, amelyek ugye ismeretesek. Amikor benyújtottam a jelöltségemet, akkor megnéztem a kritériumokat, megvizsgáltam őket, és mindegyiknek megfelelek. Ami a tapasztalataimat illeti, illetve a szenyorítást, valamint a, a 2004 2004-es törvény 14-es cikkét, amely a követelményeket sorolja. Itt négy követelményről van szó, több mint tíz éves szenyoritási tapasztalat, ez megvan. A titkos szolgálatokkal nem dolgozhat együtt egy ilyen személy, illetve az elmúlt három évben nem lehetett ellene semmilyen fegyelmi eljárás, ezen kívül magas szintű értékeléssel kell, hogy rendelkezzen, illetve dicséretekkel, és valóban ezekkel rendelkezem, hiszen a DNA főgyészének neveztek ki, minden követelménynek megfelelően rendelkezem azzal a tapasztalattal, amely szükséges a főgyészi munka betöltéséhez, ami pedig a szolgáltokkal való együttműködést illeti. A törvény kimondja, hogy nem lehet az ember politikai kollaborátor, de az intézményi együttműködésre nem tér ki a szabály, ügyészként lehet, hogy erre is szükség van a munka során. Köszönöm, Helga Stevens kapszont. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Ügyészség határokon átnyúló vizsgálatokat fog végezni az Európai Unió pénzeit illető csalás sokkal kapcsolatban. Hogyan látja ön mindezt, milyen fajta kételjei vannak. A másik dolog az a komplexebb kapcsolatokat illeti az Európai Ügyészség, illetve a résztvevő országok között. Milyen eszközeik vannak arra, hogy határokon átnyúló módon együtt tudnak működni a nem részvevő országokkal, hiszen itt gyakran politikai eh, okokból nem vesznek részt, és politikai nyomás is lehet itt. Ön hogyan látja ezt? În toată activitatea mea de procuror, de peste 23 de ani, am respectat întotdeauna legea și... Nos, a 23 éves eh, ügyészi munkám során mindig igyekeztem majd törvényt érvényesíteni, és a különleges jogszabályokat is. Ügyészként mindig ez a feladatunk, és szenvedélyesnek kell ugyan lennünk, de a törvényhez kell tartanunk magunkat. Hogyha megkapnám ezt a lehetőséget, akkor a korábbiakhoz hasonlóan ebben a szerepkörben is mindig szakszerűen járnék el, és az Európai Ügyészségre vonatkozó rendelet, illetve egyéb jogszabályok szerint járnék el. Nem az a fontos, hogy mi zajlik Romániában, vagy mi zajlik a minisztérium és az ügyészség között, ha európai szintű feladatot kapnék, akkor mindig az Európai Ügyészségről szóló rendelet lenne a fő vezérfonal számomra. Okay. Uh, Sophie Intervelt for Audi, please. Uh, yes, thank you, Chair. Sophie Intveld az Aldévtól. Köszönöm a szót, és köszönöm Kövesi asszonynak a bemutatkozását. Stevens kollégám kérdését uh, bővíteném ki, hogyan kívánja az újonnan létrehozott Eurojust nemzeti kapcsolatartó rendszert felhasználni annak érdekében, hogy azon tagállamok, amelyek nem léptek be az Európai Ügyészségbe, ne hátráltassák a munkáját, hanem inkább később csatlakozzanak majd. Illetve az ön életrajzára térve, hogyan igyekszik majd biztosítani azt, hogy ez a szerkezet a nemzeti ügyészekkel, egy valóban európai hivatal legyen, és ne, ne fogják vissza a tagállamok. Valóban igaz, hogy a delegált európai ügyészek a nemzeti rendszerben is ügyészek maradnak, és marad ilyen hatáskörük, viszont a határokon átnyúló nyomozások korábban is zajlottak majd, és ezeknek a, a módja az volt, hogy közös nyomozócsoportokat hoztak létre, ami igen hatékony eszköze volt az együttműködésbennek. Korábban ez volt tehát a modell, és az Európai Ügyészségről szóló rendelet életbelépése után is a Eurojust az ügyészség partnere lesz, intenzív lesz az együttműködés és az információ megosztás is, illetve lehetőség lesz arra, hogy a delegált képviselők jelen legyenek olyan országokban is, amelyek nem léptek be az Európai Ügyészségbe, és nekik, ezeknek a kapcsolattartóknak igen fontos szerepük lesz a nem résztvevő országokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az Európai Főügyész feladata lesz az, hogy kialakítsa ennek az együttműködésnek a, a kereteit, és kialakítsa a kapcsolattartási pontokat, ahogy arról a rendelet is rendelkezik. A nem résztvevő országokat, hogy hogyan lehet arra biztatni, hogy részt vegyenek ebben az együttműködésben, vagy be is lépjenek az Európai Ügyészségbe. Nos, ennek azt hiszem a hatékonyság, a hatásosság lesz a fő eszköze, hogyha látják az eredményeket, akkor alig, hanem csatlakoznak majd az európai polgárok pénzének védelme érdekében. Köszönöm, Eva Zsoli, a zöldek részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Laura Kövesinek és mindenkinek szeretném elmondani, hogy mennyire büszke vagyok rá, hogy eljött hozzánk. Szembe ment azzal a rettenetes kampányal, amit kormánya indított ellene. Believe what is. Szeretném elmondani, hogy nem hiszünk a rágalmaknak, és nekem személy szerint megvan erre nagyon jó okom, hiszen tudom, hogy mi történik, mi történik akkor, amikor egy fontos ember börtönbe vet valaki, illetve mi történik akkor, hogyha a hatalommal szembe megy valaki. Úgyhogy a rágalmaknak nem hiszünk. A kérdésem pedig a következő. Milyen intézkedéseket hozna annak érdekében, hogy a jövőbeli gyanúsítottak, jövőben a gyanúsítottak alapvető jogait biztosítsa? Unul din principiile fundamentale ale funcționării az egyik alapvető elv, amely az EPPO-t alátámasztja, ez az alapvető jogok tiszteletben tartása minden nyomozás, a nyomozásban minden résztvevő esetében. Ez mindenképpen prioritás minden olyan személy számára, aki részt vesz az EPPO munkájában. Ezen kívül Főügyészként, illetve a DNA vezető ügyészeként nagyon sok olyan helyzetet éltem meg, nagyon sok olyan tapasztalatom van, ahol a velem dolgozó, illetve alattam dolgozó ügyészek munkáját ki kellett javítani, igazítani kellett akkor, hogyha a gyanúsítottak jogai sérültek. Egy ilyen helyzetben, ilyen incidensek esetén, hogyha ez történne az EPPO-nál, és én lennék az európai főügyész, akkor lépéseket kellene foganatosítanom, illetve közreadnám ezt az információt az összes EPPO főügyész, az összes ügyésznek az EPPO-nál annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen incidenseket. Romániában az ügyészek tevékenységét eh, szabályozza, szabályozzák a bírák, a bírák ellenőrzik azt, hogy a különböző dossziékkal hogyan bánnak a fő, az ügyészek. Tehát hogyha a bizonyítékokkal kapcsolatban kérdések merülnek fel, vagy az egyik bizonyíték illegálisnak bizonyulna, akkor ezt elemezzük, ezt a helyzetet, illetve az egész rendszer tájékoztatjuk erről. Barbara Spinelli a GUA részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött ide Szerettem volna tanúsítani szolidaritásomról. Örültem annak, hogy Jennifer Conét idézte. Nekem a korábban volt lehetőségem arra, hogy vele együtt dolgozzak de kellene egy kis magyarázat. Az egyik válaszában azt mondja, hogy hogy ön 2011-ben és 2007-ben kapott a CIA-tól kitüntetést, és engem az érdekelne, hogy 2011-2007-ről beszél, 2003 és 2005-ben Bötökről is szó volt Romániában. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ezek nem CIA által kiadott díjak voltak, ezek olyan díjak voltak, amelyeket egy olyan ügynökség adott ki, amely a, a jog alkalmazása szempontjából adott ki díjakat azért, amiért védelmeztük az, az USA állampolgárait, és az én szerepem ügyészként a DNA-nál az volt, hogy nagyon sok ügyet kivizsgáltam, amelyben hamis dollár került elő, de voltak olyan esetek is, amikor kibelbűnözés volt jelen. Én voltam az első olyan ügyész is Romániában, amikor a phishing foglalkoztam, és a kiberbűnözés tényleg probléma volt Romániában. Azáltal, hogy részt vettem bizonyos fajta képzésben, és kifejlesztettük annak lehetőségét, hogy az ügyészek ki tudják vizsgálni ezeket a kiberbűnözői eseteket. Ezért kaptam ezt a két díjat az amerikai titkosszolgálattól. Amikor 2006-ban és 2007-ben elkezdtem ügyészként dolgozni, akkor kezdtük el alkalmazni azt a jogszabályt, amely az szemtőképes bűnözés ezen formájára vonatkozott. Ki kellett fejleszteni továbbképzéseket, és így vettem részt ebben a munkában, és ezért a munkámért kaptam ezt a két kitüntetést nem kaptam amerikai állampolgárságot, nem működtem együtt a CIA-val sem, bár tudom, hogy nagyon sokat írtak erről, de ezek hazugságok. Iván úr következik a függetlenek nevében. Presidente, doamna Chiovesi, <clears throat> aici... Köszönöm szépen, tisztelt elnök a Kövesi asszony itt az Európai Parlamentben, itt a két szakbizottságban nagyon fontos értékekről beszélünk, mint például a jogszolgáltatás függetlensége, a korrupcióval szembeni zéró tolerancia, illetve a vélemény nyilvánítás, a szabadság, a szólásszabadság, sajtószabadság, professzionalizmus, integritás, erkölcsi fethetetlenség, és így tovább. Az Európai Tanács ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a titkos, titkos szolgálatok nem vehetnek részt vádemelési eljárásokban. Csak azért mondom ezt el, hogy milyen fontos értékeket képviselünk itt. A kérdésem pedig a következő. Igaz-e az, hogy a CSM rámutatott arra, hogy a DNA, amelynek ön volt a vezetője, befolyásolta az egyik ügy lefolyását, illetve levezetését. Másodszorban igaz-e az, hogy a román titkos szolgálatok egy közös ügyben részt vettek, illetve hogyan értékeli azt, hogy felfügg, befügge, felfüggesztettek ügyészeket válasz. Köszönöm szépen. Két percben megpróbálok nagyon gyorsan teljes körű választ adni, illetve tisztázni a felmerülő kérdéseket. Volt egy eljárás, amely nagyon sok hamis rágalmazást a rágalmazással foglalkozott, kb. négy évet vett ez igénybe, ezután egy döntés született, és kiderült, hogy rágalmazások voltak a háttérben. Szeretném elmondani, hogy négy évbe telt ennek az ügynek a lefolytatása. Nyertem első szinten, nagyon sok bíró részt vett ebben az ügyben, és soha egyetlen pillanatban sem um, vettem részt nyomásgyakorlásban minden nyilvános volt, és nagyon sok instancia különböző szinten elismerte a fedhetetlenségemet ebben a tekintetben. Hogyha a szélszem úgy gondolja, hogy egy bírát befolyásoltak, akkor egy jelentés születik, és született is egy jelentés, amely bemutatta azt, hogy az ebben az esetben résztvevő bírákra én semmilyen nyomást nem gyakoroltam, nem befolyásoltam őket, és most tulajdonképpen a legfelsőbb bíróságon megtámadtam ezt az ügyet. Ezen kívül vannak még más ügyek, amelyek a DNA-ban résztvevő kollégákat érintenek ezekben az esetekben sem volt semmi közöm, nem befolyásoltam őket. Ami pedig a titkos szolgáltokat illeti, a titkos szolgáltok nem adtak bizonyítékokat, nem vettek részt a, a bűnügyi eljárásban. Utalás történt a titkos szolgálatokra, de ezt a törvény lehetővé, lehetővé teszi. A korrupció ö, hogyha valamilyen szervezetnek tudomása van a korrupcióról, akkor annak kötelessége, hogy együttműködjön a DNA-val. Tehát itt erről volt szó. Uh, I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't see that there's a problem if you just want to quickly... Nos, hogyha 10 másodpercben még ki kívánja egészíteni, akkor megadom erre a lehetőséget. Ami pedig a 40%-os felmentést illeti, ez nem igaz adat. A 10 és 13 között van ez, ezt, ez pedig a nyilvános honlapon is szerepel. A legutóbbi jelentés egy 36%-ról tesz említést, az hat hónapban azonban nem, az elmúlt hat hónapban nem vettem részt a DNA munkájában, de én is olvastam ezt a jelentést, itt 13,6%-ot kell megemlítenem, mint felmentési arányt, nem pedig 30, 30%-ot meghaladó arány. Tehát 13%-os felmentéssel kell számolnunk, és ez question, but please forgive me if I've uh, breached the rules there, but I, I, I do you... Hagytam egy kis időt önnek, kicsit megtöven a szabályokat. Engel Gornel, illetve Radev úrak vannak az EPP-nél most felsorolva, és nem tudom, hogy ki fog majd szólni. Három név van itt előttem. Ongoránó úr. Ongoránó úr. For the EPP, it's you. Az EPP nevében. Oké. Okay. Uh, eh, bună ziua, doamna Căveș, și mulțumesc pentru prezentare. Uh... Köszöntöm Kövesi asszonyt, és köszönöm a bemutatkozását. Nos, sokszor hallhattunk már erről, de említenem kell nekem is, hogy a delegált európai ügyészekkel kapcsolatban lehetnek aggályok, lehetnek problémák, vannak is már jelöltek erre a pozícióra, és ön az írásos válaszában említette, hogy lehet itt elvi alapú probléma, amiatt hát ugye kettős szerepük van az ilyen ügyészeknek, és esetleg ellentétes utasításokat vagy elvárásokat kapnak két oldalról. Románia esetében különösen aggályos lehet az, hogy a delegált ügyészeket küldő kormány nyíltan ellenséges. Hogyan kívánja ezt a problémát kezelni? ennek kell majd összeállítani a, a belső eljárási szabályzatot, ez elégséges lesz? Ez bent tudja kezelni ezt a problémát, vagy valami másra lesz szükség? Hogyan igyekszik megoldani, vagy legalább részben kezelni, korlátozni ezeket a problémákat? Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy újra felveti ezt a témát, mert így lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit részletesebben beszéljek róla, hiszen igen, korlátozott az idő. A delegált európai ügyészekkel kapcsolatban a bűnügyekben mindig az állandó tanácsok adják ki az utasításokat, és ilyen értelemben a dolog a főügyészen, illetve jelentős szerepű állandó ügyészeké lesz a, a hatalom, a hatáskör ebben a kérdésben, és így az Európai Ügyészséggel együttműködő delegált európai ügyészeknek mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy mi az állandó tanácsok álláspontja. Ráadásul együttműködés lesz az Európai Ügyészség és a Nemzeti Hatóságok között, amiről egyértelműen ír a rendelet is. Az tény, hogy a dolgot ellenzi a, a román kormány, főleg az én személyemet, de egy európai intézménye szemben nem szabad, hogy ellenséges legyen, hiszen eleve nem is csak két-három román ügyész lesz. Egyértelmű egyébként a szabály a tagállamok és az Európai Ügyészség kapcsolatát szabályozó előírások rendszere. Nem mondhatom el még a részleteket, hiszen az Európai Ügyészek Tanácsa kétharmados többséggel fogadja el majd a szabályokat, úgyhogy a dolgot meg kell vitatni más európai ügyészekkel és nemzeti hatóságokkal is. Minden esetre ezeket a kérdéseket meg kell majd vizsgálni. Függetlenül attól, hogy mennyire barátságos vagy ellenséges egy-egy ország, az embernek végeznie kell a munkáját a rendeletnek megfelelően és az egyéb jogszabályoknak megfelelően. Maria Campini az SND részéről. Köszönöm szépen! a végrehajtó hatalom és az ügyészek viszonya tagállamonként eltérő. Ön hogy kívánja biztosítani a delegált európai ügyészek proaktív szerepét európai szinten az összes tagállamban, hiszen ön nem fogalmazott erről pontosan, a a szenioritással kapcsolatos problémát hogyan magyarázná meg, hogyan kezelni a fiatali visszaélések és a hazugságok kérdését. Ugye főgyészi szerepéből kirúgták, eltávolították, hogyan magyarázná ezt meg? Mostanáig ilyen jellegű ilyen fűtött hozzászólások, ilyen viták nem voltak. Kérem, hogy a jövőben se legyenek a, a jelölt érdekében. Egy másodpercet kérek. A másik két jelölt megkapta a bizottság tiszteletét, úgyhogy ezt elvárom a harmadik jelölt esetében is. Kövesi asszony. Köszönöm szépen. Nos, az európai ügyész és delegált európai ügyészek proaktív szerepét meghatározza az európai ügyészek tanácsának álláspontja, illetve a belső szabályzat, ami majd később készül el. A szenioritásra kapcsolatban nem tudom, hogy a CSM mit mondott, de van jogi precedens a kérdése kapcsolatban. A jogi szenioritás nem releváns egyéb főgyészek és más kollégák, akik az én beosztottaim voltak, a CSM, illetve egyéb jogi szabályok alapján kapták meg a megfelelő státuszukat. Én voltam az egyetlen, aki kivételt képezett, aki, aki nem kapta meg ezt a szenioritási minősítést, de nélkül is lehettem és lehetek főügyész. Nos, ami pedig a Dianától való eltávolításomat illeti, ez egy alkotmánybírósági döntés eredménye volt, amihez nekem nincs közöm. Az alkotmánybíróság olyan döntést hozott, amivel szembe ment az a román elnök álláspontjának nem is volt lehetőségem részt venni az eljárásban, nem volt lehetőségem megvédeni magam, vagy fellebezni, ezért panaszt is tettem az Európai Emberi Jogi Bíróságnál az eljárás miatt, aminek jelenleg tart a kivizsgálása. Meg kell várnunk a döntést ebben az ügyben. A panaszom az elveket érinti, arra vonatkozik, hogy a román ügyészek függetlenek maradhatnak-e, hogyha kirúgnak egy főügyészt, elég jogás, hogyha ezt az alkotmánybíróság végzi. Kovály asszony következik az ECR részéről. Köszönöm szépen. Elnézést. Kérek. Azért, mert a kollégák többségének a kérdése nem az ön EPO-beli munkájára vonatkozik, hanem az önnel szembeni rágalmazásokat boncolgatják. Sajnálom, ezt két kérdésem van. Egyrészt, milyen tapasztalattal rendelkezik a magas szintű korrupció és csalás, csalásos ügyek lebonyítására, esetleg a DNN keretében? Nem tudom, hogy itt tudna említeni valamilyen számadatot vagy statisztikát. A második kérdésem pedig, politikai nyomás született az ön joggyakorlat eredményeképpen, és tudjuk, hogy Kelet-Európában bizony van politikai nyomás. Ami az európai forrásokkal kapcsolatos csalást illeti, ez egy kelet-európai probléma. Nagyon sok olyan eset, eset van, illetve van egy konkrét, amely több száz millió eurós csalásról szól. Tehát itt rendszer szintű csalás és politikai hatás gyakorlás van a háttérben. Nem tudom, hogy a rendszer szintű csalás kapcsán a tapasztalatai hogyan segíthetnek, kérem konkrét tapasztalatokkal számoljon. Doszal. Nagyon röviden, ami a bűnügyi esetet illeti, ártatlan vagyok ebben az ügyben, itt rágalmazásokkal kell szembenéznem, Szívesen szolgálok részletekkel, hogyha erre kíváncsi. Az első kérdése, ami a, a definitív elítéléseket, tehát végleges elítéléseket, illetve nyomásgyakorlást illeti. Minden évben a DNA mintegy ezer ügyet vitt végig, illetve nyomozott ki, és éves szinten 900 esetben ítélet, elítélték a, a gyanúsítottakat, és az én öt éves tapasztalatom alatt több mint 60 magas szintű tisztviselőt ítéltünk el. Ami pedig a politikai nyomást illeti, főügyészként a DNA keretében, illetve vezető ügyészként azt kell, hogy mondjam, hogyha egy politikus egy esetbe bele kíván szólni, akkor ezt mindig is nyilvánosságra hoztam. Ez egy preventív intézkedés, amely rendkívül hatékony, hiszen akkor ezzel a, a beleszólásnak erejét vettük, több esetben nagyon fontos személyekkel, személyeket, személyekkel szemben vádemelés történt. Természetesen ezekben az esetekben nagyon erős volt a nyomás, ezzel szembe mentünk, és ez sikeres volt. Ami pedig az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos visszaéléseket illeti, nagyon fontos az, hogy minden évben a DNA mintegy 2000 ilyen esetet vizsgált meg. A 2017-es OLAF jelentést megvizsgáltuk, és az OLAF mintegy 200 esetet vizsgált ki ki évente, mi pedig 2000-et. Lehet, hogy nem megfelelő az összehasonlítás, de szeretnék mindenképpen rámutatni, hogy ilyen mértékű nyomozási tevékenység azt jelenti, hogy az ember bizony tapasztalatot szerez ezen bűncselekmények esetében. Különösen az Európai Uniós forrásokkal való visszaélés, a hamis dokumentumok benyújtása vagy alkalmazása az alapok megszerzésére, illetve az alapok felhasználásával kapcsolatos korrupció. Tehát tudom, hogy milyen tipológiákkal kell számolni, tudom, hogy és itt elveszik a szót a, a jelöltől. So we've been checked with all the candidates. Thank okay, you. Thank you. de minden kérdésnek helyet kell adni. Menekens kollega következik az utolsó libe hozzászóló az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelölt! Ön komplexet nemzeteken átnyúló vizsgálatokkal kell foglalkoznia, majd ehhez koordináció kell, tárgyalások és eh, esetleges joghatósági konfliktusokat is eh, rendeznie kell. Ön mit gondol, hogy mi a hozzáadott értéke az EPPO-nak, és eh, hogyan kívánja ezt a hozzáadott értéket megmutatni azon országoknak is, amelyek nem részesei jelenleg az EPPO-nak, és hogyan bátorítaná őket arra, hogy tegyék meg ezt a lépést a jövőben. Köszönöm szépen a kérdést. A dnn nál is foglalkoztunk határokon nyúló esetekkel, volt közös együttműködési csoportunk közös vizsgálatok is voltak, főként akkor, amikor vizsgálati segítséget is kértünk. 18 ilyen fajta kérésünk volt más tagállamokat illetően, és sikerült más tagállamokban is lefoglalnunk vagyonokat, bankszámlákat, mindig voltak joghatósági konfliktusok, és ezeket megpróbáltuk az egyezményeknek megfelelően megoldani. Az EPP esetében van egy megállapodás, hogy minden bizonyíték, amit egy más tagállam területén találtak, azt a helyi szabálynak megfelelően kell kezelni. Az EPPO hozzáadott értéke itt van, információ csere van, és eh, ez egységes megközelítés európai szinten. Első alkalommal van lehetőségünk arra, hogy egy olyan fajta struktúra alakuljon ki, hogy úgy végezhessük el a vizsgálatokat, hogy, hogy ez koherens legyen ez a vizsgálat. A másik előny az az, hogy eh, megfelelő módon kezeljük majd a bizonyítékokat tagállamokban, főként a határokon átnyúló esetekben, és gyors információcserére is sor kerülhet. Szerintem az is előnye az EPPO-nak, hogyha megnézzük a különböző tipológiákat, a különböző eseteket, amelyekkel majd szembenézzünk, akkor tudjuk azonosítani az eljárása során a veszélyeket az európai alapokra vonatkozólag. Nagyon igaz az, hogy az európai pénzekkel való visszaélést nem csak aki kell vizsgálni, hanem meg is kell előzni, ehhez elemzések kellenek, látnunk kell az eredményeket is. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Köszönöm. A Költségvetés Ellenőrzési Szabizottságból ismerik Önt nagyon jól. Bizalmat adott nekünk Románia esetében. Bíztunk a romániai rendszerben, hogy nyomon követik a büntetteket, és sajnálatos módon azt láthattuk, hogy minden jelölt nagyon jól képzett, de azt is láthatjuk, hogy, hogy ön fiatal, és láthatjuk azt, hogy mi történt önnel. Ezt nagyon sajnáljuk, hiszen önre tényleg szükség van egy ilyen nagyon fontos funkcióban Romániában. Olaf és az adminisztratív vizsgálatok. Ön milyen szerepet szánt majd az Olafnak akkor, hogyha az EPPO feláll. Hogyan változom meg az Olaf? Az Olaf előadója vagyok, tehát hogyha van valamilyen kívánság, azt most jelezheti felém. Köszönöm szépen a válaszát. Ahogy mondtam, szorosan együttműködtem az Olaf-fal, és az adminisztratív vizsgálatok célja az az volt, hogy egy első lépést biztosítsanak a büntetőjogi eljárásban, az adminisztratív jelentések, legalábbis a számomra ismeretes eljárásokban. Most ezeket az administratív eh, vizsgálatokat mindig kiegészítettük a büntető eljárás során. Amikor az együttműködést illeti az Olaffal, szerintem ezt korlátozni kell az információ cserére, és nagyon fontos az, hogy azok a vizsgálatok, amiket az EPO végez majd, azokat nem szabad megkettőzni az administratív OLAF vizsgálatokkal. A prioritás, és ez benne van a rendeletben is, az az, hogy az EPPO járjon el, hogyha megnyitnak egy eljárást, akkor az OLAF nem készíthet, nem folytathat párhuzamosan adminisztratív vizsgálatokat, de kiegészítheti az EPO munkáját a csalásokkal kapcsolatban, amelyeket hát a tagállamokban ö, tártak fel olyan országban, amelyek nem részesei az e- EPO-nak. Dankeschön, Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Ayala Sender. Sí, estoy aquí. Sí. Muchísimas gracias, señora Igen, itt vagyok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Nos, tudom, hogy panaszkodtak arra, hogy milyen nyomást kellett kiállni a kövesi asszonynak, de hát nem akarnék most belemenni abba, hogy Spanyolországban az ügyészek milyen nyomásnak voltak kitéve. Azt hiszem, hogy ez megkerülhetetlen, ez a szakmával jár, nehéz a függetlenséget fenntartani. Az életrajzában látom, hogy 2017-ben kapott egy kitüntetést egy alapítványtól, amiről viszont hát köztudott, hogy a CSU párt alapítványa, és a meghallgatás során ugye, értesültem arról, hogy néppárti kollégáim szerint is ilyen elkötöződésű, ami nem fogja megkönnyíteni az életét. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan védi meg majd a függetlenségét, más frakciók esetleg arra úgy gondolhatják, hogy, hogy nem pártatlan. Arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan működik majd együtt a többi ügyészsel, akik az Európai Ügyészséget ugye kiteszik, nemzeti ügyészekről van szó, hiszen ön az egész pálya alatt Romániában, illetve Moldáviában és Montenegróban dolgozott, más országokban nem. nyugodtan beszéljen angolul, a románok majd hallgathatják adott esetben a román tolmácsolást. Köszönöm. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până Ami a függetlenség megtartását illeti, ez egy nagyon fontos eredmény. yes. Mrs. Kövesi, you are, entitled to speak the language you want to speak. I don't know if I will finish in two minutes, but I will answer. Nem tudom, hogy sikerül-e két percben választ adnom, de azért mindenképpen megpróbálok választ adni a kérdésre. Minden tevékenységemben során független voltam, tiszteletben tartottam a, a jogot, illetve a jogszabályokat, és az eredmények önmagukért beszélnek azért, mert a tevékenységeink során a különböző pártok tagjai ellen is vádat emeltünk, nem csak egy párt ellen. Ezen kívül tevékenységeink során nyomozást folytattunk olyan emberekkel kapcsolatban, hogy olyan emberekkel szemben, akik vagyonosak voltak, fontos pozíciót töltöttek be, de mivel függetlenül jártunk el, ezért minden esetben sikerült végigvinni ezeket az eseteket. Nagyon fontos kimondani azt, hogy a függetlenséget a törvény biztosítja. Jelenleg vannak, vannak arra vonatkozó lépések, hogy a függetlenségünket korlátozzák. A magas szintű korrupció kinyomozása, illetve az európai alapokkal való visszaélés feltárása szempontjából nagyon fontos a függetlenség. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, hogy hogyan, működöm, hogyan működnék együtt más európai ügyészségekkel, ügyészekkel. Nos, elmondtam már, hogy 40 Az Európai Bizottság szakértője voltam Montenegróban, Moldovában, és együttműködtünk nagyon sok ország ügyészeivel azért, mert szükségük van a tapasztalatainkra az eredményeink miatt meghívtak bennünket szakértőként, és kérték, hogy a jogszabályokat elemezzük, analizáljuk, illetve ö, szakmai képzéseket is tartottunk. Ember vagyok, tehát lehet, hogy nem tökéletes. Ma ideges voltam azért, mert ez egy nagyon fontos nap számomra és a kollégáim számára, és ezért, ezért, ezért a saját nyelvemen beszéltem. Tudok angolul, ö, tudok franciául, és hogyha ez fontos, akkor csak angolul beszélek. De kérem, kérem, értsék meg, hogy számomra és kollégáim számára ez egy nagyon fontos nap. Jó. Frau Kollegin Makovai, bitte. Makovai asszony következik. The people are talking. Monika. Beszélnek itt mellettem. Monikája szó. Köszönöm szépen. Egy kérdéssel folytatnám, olyannal, amit a Libe szakbizottságként beszélőként is feltettem, de most a KONT szakbizottság tagjaként beszélek. Vannak bizonyos fontos csalási esetek, de örülnék, hogyha beszélne egy kicsit erről, arról, hogy mik, mik, mik jele, mi, milyen jelei vannak a csalásoknak. Tudné arról beszélni, hogy az Olaf hogyan fogja majd a munkáját folytatni a szabálytalanságok feltárásában? Hiszen nem minden szabálytalanság eh, csalás. Greszlasszony eh, kérdését is felteszem itt, vagy hasonló kérdést teszek fel, mit tesz a szabálytalanság feltárásáért eh, az Olaf. Nos, a csalási eseteket tekintve azt láthatjuk, hogy például európai pénzeket nem célszerűen használnak fel, vagy a dokumentumok nem megfelelőek, amelyekkel az európai pénzeket szerezték. Nagyon sok eset van, nagyon sok hasonló eset volt Romániában. Voltak olyan esetek, hogy bizonyos speciális cégek, akik például dokumentációval foglalkoztak az európai pénzek igénylése érdekében, pénzeket kértek azért, hogy ezeket a dokumentumokat létrehozzák. Voltak olyan tisztviselők is, akik kenőpénzt kaptak, vagy másfajta juttatásokat azért, hogy eljárásokat indítsanak el több európai pénz lehívására. Voltak más esetek is, amelyek a közbeszerzésekhez kötöttek, illetve amelyek során így próbáltak európai pénzeket szerezni, vagy közvetítő cégeket alkalmaztak, és így más cégeket kiszorítottak az európai pénzek megszerzésétől. Az Olafra rátérve, nem minden Olaf eset a csaláshoz kötődik, de vannak olyan Olaf esetek, amelyek a szabálytalansághoz kötődnek. A rendelet értelmében az EPO-ra vonatkozólag az EPO-nak ilyenkor kapcsolatba kell lennie az olaf illetve a nemzeti hatóságokkal is. Beck kollega, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos vita ez. Nagyon fontos az, hogy függetlenül tudja a munkáját végezni, és erről szeretnék beszélni. Az én frakcióm mindig is támogatta a decentralizált európai eszközöket, például az EPO-t. Az EPO-nak egyszerre lesznek centralizált, decentralizált részei. Hogyan látja ön a működését? Hogyan, milyen lesz majd az információcsere? És hogyan lehet ezt majd flottul működtetni, figyelembe véve ezt a vegyes struktúrát? Válasz. Ez kihívás lesz az európai ügyész számára, hiszen itt egységes csapatként kell majd fellépnünk. Ehhez hozzá vagyok szokva, hiszen volt a DNN-en egy helyi szintű struktúra, illetve egy központi struktúra. Az európai ügyésznek előnyt jelent az, hogy léteznek a, az állandó tanácsok, illetve a delegált ügyészek, úgy gondolom, hogy a kommunikáció itt a lényeg, ez nagyon fontos lesz, viszont általános szabályokra is szükség van, amelyeket majd az Európai Ügyészek Tanácsával itt kell elfogadnunk. A kommunikációs rendszer nagyon fontos, ennek gyorsnak kell lennie. Létezik az esetkezelési rendszer, amely majd feláll, és tudnunk kell azt, hogy az esetek eh, hol tartanak, és milyen fajta vitákra van szükség, melyik eh, ügyésszel. Ez nagyon fontos az állandó tanácsok, illetve a delegált ügyészek esetében. Úgy gondolom, hogy az EPO-nak előnye az, hogy gyorsan tudunk eljárni, és azok a döntések, amelyeket az, a az állandó tanácshoz eh, az esetek megkezdéséről, ez csak három nap, tehát nagyon rövid a határidő. Jávor, bitte. Jávor kolléga. and thank you, Ms. Kövesi, to, to come today to, to... Köszönöm a szót. És köszönöm eh, Kövesi asszonynak, hogy eljött. Jó őt eh, újra látni. Visszatérnék a Makovai asszonyát a felvetett kérdésre, nevezetesen, hogy az európai források nagyobb részét a keleti tagállamokban költik el, illetve a déli tagállamokban. Nos, ön az egyetlen, aki ezekből a régiókból érkezik a jelöltek között, és korábban már ugye bizonyította, hogy nagy tapasztalata van a rendszer szintű korrupció elleni fellépésben, amivel hát ugye több keleti tagállamot vádolnak időnként, politikai hálózatok, kormányok, mafia csoportok teszik rá a kezüket az európai forrásokra vádak szerint. Nos, ezt a tapasztalatot ön hogyan szeretné, hogyan tervezi beépíteni az Európai Ügyészség munkájába, hogyan kívánja felhasználni, és hogyan igyekszik azt biztosítani majd, hogy az Európai Ügyészség sokkal hatékonyabban lépjen fel ezek ellen a jelenségek ellen, mint a meglevő EU-s intézmények. Cred că nu trebuie să plecăm de la idei uh, preconcepute. Nos, uh, azt hiszem, hogy nem kell feltétlen előre uh, eltervezni mindent, vagy megítélni valamit. Hogyha az Európai Ügyesség vezetőjeként azt látom, hogy uh, az egyik országban több a bűncsek, mint a másikban, az egy dolog, de hát ez ugye csak a felfedezett cselekményekre vonatkozik, lehetnek bőven fel nem fedett cselekmények. Az EU-s forrásokkal kapcsolatos visszaélések száma 2000 fölött van Romániában, úgyhogy ezt a témát igen jól ismerem, de hát a jogrendszerek eltérnek tagállamonként, és elég nagyok a különbségek, viszont a csalások eléggé hasonló módon zajlanak. Úgyhogy az Európai Ügyészség fő célja tulajdonképpen az, hogy stratégiákat alakítsunk ki arra, hogy hogyan kezeljük ezeket az eseteket. És aztán, hogyha egy-egy országban sok csalás érinti az EU-s pénzeket, és ön a keleti országokat említette, az Olaf jelenség jelentés erről sok információt tartalmaz, de a számok azt mutatják, hogy vannak valóban olyan helyek, ahol rendszer szintűvé vált az EU-s forrásokkal való visszaélés, ezért aztán az európai főügyésznek nem csak az lesz a feladata, hogy összetett ügyekben vezesse a nyomozást, amiben mondjuk több millió eurós áfacsalás zajlik, hanem az is a feladata lesz, hogy azonosítsa azokat a helyzeteket, ahol rendszer szintű és rendszeres a csalás, még akkor is, ha nem olyan nagy összegű. Ez egyébként hasonlít ahhoz, amit a DNA az elmúlt öt évben csinált, és hogyha megnézi az elért eredményeinket, az nagyon is releváns az európai forrásokkal kapcsolatos visszaélések nyomozásával kapcsolatban is, úgyhogy nagyon hasznos lesz ez a tapasztalat. Direkt dahinter, kollégi Omarzsé, bitte. Madame la Présidente, merci. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Kövesi asszony. Nagyon sok kérdése választ adott már ma este. Szeretném elmondani, hogy sokan vagyunk itt a teremben, akik teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a rágalmazási kampányt, és nagyon sokan vagyunk, akik elismerik az ön bátorságát. És nagyon sok más országban is voltak ilyen befeketítő kampányok az ügyészek ellen. Az Európai uniós képviselők, illetve az ügyészek tulajdonképpen hasonló szerepet töltenek be. Hogyha jól végzik a munkájukat, akkor a végrehajtó hatóság, illetve a végrehajtó hatalom rosszallását váltják ki. Ön is nagyon jól tudja, hogy most a bejelentőkkel kapcsolatos dokumentumon dolgozunk, tehát azokról van szó, akik föltárják a korrupciós ügyeket, vagy valamilyen szabálytalanságokra hívják fel a figyelmet. Szeretném tudni, hogy ön hogyan gondolkodik az ilyen bejelentőkről, hogyan lehet őket védelem alá helyeznie az Európai Ügyészségnek. Ez a szöveg még tervezett formában van, csak hiszen még nem jutott a plenárisra. Köszönöm. Válasz, igen. Ismerem a bejelentők koncepcióját. Románia esetében külön jogszabályok születtek a bejelentőkre vonatkozóan. Ezen kívül bizonyos védelmi intézkedéseket is hoztak, egyértelműek a szabályok. És ez működik Romániában, de az európai szintű irányelv létrehozására vonatkozó döntést a társjogalkotók hozzák. Ügyészként csak a véleményemet mondhatom el. Magát a döntést a társjogalkotóknak kell meghozniuk. Romániában van tehát külön jogszabály a bejelentőkre vonatkozóan, ez jól, jól működik, és a DNA-ban is együtt működtünk bejelentőkkel. Frau Kollegin Pitera. Pitera asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném önt arról kérdezni, hogy hogyan fog majd az ügyesség működni. Úgy gondolja-e, hogy azok az előjogok, amelyeket az EPPO kap, azok elegendőek-e ahhoz, hogy a pénzügyi bűnözésre lehessen küzdeni? megfelelő módon. Válasz. El kell fogadni a rendeletet, és eh, ki kell alakítani az eh, EPO-t, eh, az Európai Unióról szóló szerződés 83. cikkében is benne van ez, ha nem tévedek viszont az EPROSZ meghozott döntés a jogakotóké. Nehéz bemondani azt, hogy kell lesz szélesíteni a jogköröket. Ha megnézzük az EU pénzekre vonatkozó csalásokat, vagy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban, igen, ki kell szélesíteni az EPO jogköreit meg kell néznünk azt, hogy hogyan működik az EPO, és később is meg lehet hozni ezt a döntést, de ez a döntés a társjogalkotóké. Amit tehetnék, az az lenne, hogy megvizsgálnám a, azokat a mintákat, amelyik, amiket láthatunk a büntettek tekintetében, megvizsgálnám ezeknek az arányát, megvizsgálnám, hogy a súlyos bűnözés, szervezett bűnözés, illetve a pénzügyi bűnözés között milyen fajta kapcsolatok vannak. Hogyha látunk egy ilyen fajta kapcsolatot, vagy akkor ki lehetne szélesíteni az EPU jogköreit, és Mi nem fogunk az EPO-nál jogszabályokat létrehozni, mi szakértelemmel rendelkezünk ott. A legfontosabb az az, hogy képesek legyünk véleményt formálni, akkor, hogyha esetlegesen a jogszabályok akarát jelentenek a elvégzendő munkánk útjába. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes meghallgatást. Szeretnénk sok sikert kívánni önnek. A KONT szabizottsági képviselőt mondom, hogy ezen ülés után folytatjuk majd a munkánkat. Elnök, kérem, hogy egy kicsit még azért tartsanak ki, elmagyarázom, hogy mi lesz az eljárás most mindkét szabadság számára. Kövesi asszonynak köszönöm szépen, hogy eljött erre a meghallgatásra. Kérem kollégák, egy percet adjanak Szeretném, hogy a Kövesi azt tudná, hogy a meghallgatás után kiértékeljük a meghallgatást, és Tajani elnöknek küldünk majd egy hivatalos levelet, elmagyarázván az álláspontunknak, és a koncertbizottság is azt teszi majd Greszlászon részére. Köszönjük szépen a szabizottságunk nevében, és itt végetett a meghallgatás, néhány bejelenteni valóban még a kollégáimnak. Kedves kollégák! kollégák, mielőtt még elszaladnának, gyorsan hadd emlékeztessek a két szakbizottság eljárására. A KONT szakbizottság az értékelést ma este végzi, Gressle asszony már mindjárt mond erről valamit, és egy kollégák 20 másodperc lenne, 20 másodperc lenne, Gressle asszony majd elküldi az ő levelét, ami a libét illeti ami a Libe illetve Holnap reggel lesz a koordinátorok ülése, 9 órakor, és lesz majd egy külön Libe szabadság ülésünk 11 órakor. Akik nem voltak délelőtt itt az ülésen, azoknak mondom, hogy ezt elmondtuk. Tehát holnap lesz majd egy szabizottsági ülésünk, van-e kérdés? Gressle asszony, kíván még valamit mondani? Nem? Akkor eh, most akkor mehetünk. Köszönöm az eh, kitartásukat, köszönöm.